Good afternoon everyone, if you would like... Jó napot kívánok! Mindenkit megkérek, hogy foglaljon helyet, hiszen szeretnénk megnyitni a mai ülésünket. Az első témánk természetesen a napirend tervezet, hogyha nincsen senkinek kifogása, akkor elfogadhatjuk a bejelentéseim. Lesz egy környezetvédelmi felelősségről tartott közös meghallgatásunk, és pedig a környezetvédelmi felelősségvállalásról beszélünk. Holnap lesz az ülés, délután fél négykor, és pedig a Juri szakbizottsággal együtt. Itt az irányelv végrehajtásáról lesz szó, milyen állapotban van az irányelv végrehajtása, és mindenkit megkérnék, hogy jöjjön el. A második bejelentésem az Európai Unió hozzáadott értéke a közegészségügyhez és a környezetvédelemhez, tehát április 25-én lesz ez a meghallgatás, és pedig fél négy től és külső felszólalókat is felkértünk, Todd stern például, aki az Egyesült Államok klímaügyi különleges megbízottja volt, meghívtuk az üzletélet képviselőit, NGO-kat, fogyasztóvédelmi szervezeteket, és meghívtuk a különféle ügynökségek, illetékes ügynökségek képviselőit is. Tehát szeretnék mindenkit megkérni, hogy erre a közmeghallgatásra is jöjjön el. Ma 21 nyelven van tolmácsolás, és elektronikusan hozzáférhető az ülésünk anyaga, az e-meeting fiókban, és természetesen az ülésünk nyilvános, az interneten is követhető. Most pedig a december 15-i ülés, január 12-i, február 27-28 és a március 9-i ülés jegyzőkönyveit, amennyiben nincs kifogás, elfogadjuk. Ami a koordinátorok ajánlásait illeti, március 21-éről az ajánlásukat elektronikusan elküldtük mindenkinek, és amennyiben nincsen senkinek sem kifogása, akkor elfogadottnak tekinthetjük őket. Most áttérünk az ötös napirendi pontra. Ez az én feladatom, hogy a tagoknak jelentést tegyek, és pedig a kibocsátás kereskedelemről tartott első trilógusról. A február 15-i néppárti állásfoglalásokon alapult ez. A parlament módosításai ebbe még nem kerültek be. A parlament, a tanács és a bizottság, mint említettem, tartott már egy trilógust a leglényegesebb politikai témákról. Voltak különbségek a nézetek között, de eléggé sok dologban egyetértettünk. Most néhány technikai dologról szólnék, tehát hogy a termeléssel jobban összehangoljuk a minőségi vizsgálat, a szénpiaci jelentés és Görögország. Én elnökként rámutattam arra, hogy még egy trilógus szeretnénk a Máltai elnökség alatt tartani, és pozitív reakció született erre. Szeretettel üdvözlöm ezt a pozitív reakciót. És mint említettem, a kibocsátás kereskedelemről még egy trilógust tartunk a technikai jellegű ülések a következő trilógus előtt zajlanak majd. A szakértők valószínűleg majd azonosítanak olyan témákat, amelyek politikai jellegűek, és amennyiben ezekre sor kerül, visszautalják a trilógushoz. De a technikai megállapodások a politika függvényében kerülnek majd szabályzásra. Ez lett volna az én visszajelzésem a tagok számára. A következő napi rendi pontunk az a ECDC ügyvezető igazgatójának posztjára pályázó jelöltet szeretnénk most meghallgatni. Alan asszony, itt van körünkben. Március 22-én nevezte ki az ECDC igazgatótanácsa és a kinevezés előtt a szakbizottságok előtt meghallgatást szervezünk az Európai Parlament illetékes szakbizottsága előtt, ahol a tagok kérdéseket tehetnek fel neki. Már járt nálunk, emlékszik, hogy milyen eszmecserét folytattunk, akkor ügyvezető igazgató volt 2015 májusa óta. És tudjuk, hogy nagyon jól ismeri az ECDC munkáját. Mielőtt átadom a szót, szeretném informálni a szakbizottságot a meghallgatás lefolytatásáról. Tehát meghallgatunk egy 10 perces bevezetőt, utána a koordinátorok tehetnek felkérdéseket, vagy a koordinátorok képviselői. 5 perces blokkokban. Ez azt jelenti, hogy egy perc jut a kérdésre, egy témakörön belül, hiszen hogyha egy percen belül öt témát jelölünk meg, akkor az elég bonyolult lenne, kettő perc jut a válaszra, és utána 45 másodperc alatt fel lehet tenni, egy tisztázó kérdést, erre egy percet kap. Elnök asszony, a kérdések második körében 12 kérdésre számítunk, három perces blokkokban. Ez azt jelenti, hogy a válasz után már nem lesz lehetőség tisztázó kérdést feltenni. Végezetül pedig a asszony egy 5 perces zárszót tart. Most pedig eh, szeretném átadni önnek a szót. Köszönöm, elnök asszony. Igen, tisztelt szakbizottsági tagok. Szeretettel üdvözlöm önöket és akik hallgatják az adást. Ma azért vagyok itt, hogy eh, elmondjam, mit szeretnék tenni, és szeretnék válaszolni a kérdésekre. Az elmúlt két évben eléggé sok olyan témakör volt, amelyet együtt tárgyaltunk meg, és eh, most mielőtt elmondom, hogy mit szeretnék tenni a következő öt évben, saját magamat is bemutatom önöknek. Én eh, orvos vagyok, Németországban tanultam, és 20 eh, éve az EPIET programmal foglalkoztam. Ennek mind a mai napig az a célja, hogy európai szinten foglalkozzunk a fertőző betegségekkel. A berlini Robert Koch intézetben a ügyi osztálynak az igazgatója voltam, és a nemzeti hatóságot is vezettem, amelynek 2003-ban eh, nagy szerepe járult a fertőző betegségek visszaszorításában. Ezután pedig eh, új eh, pozícióba kerültem, a TESZI igazgatói lettem, az európai megfigyelő, fertőző betegségek megfigyelő helyénél. Mielőtt az ECDC ügyvezető igazgatója lettem 2015-ben, eh, négy évig eh, a kockázat menedzselési osztályon voltam. Itt eh, megismertem az adminisztrációs munkát, és megismertem a szakmai kihívásokat is. Mielőtt részletezném, hogy milyen elképzeléseim vannak, szeretném bemutatni, hogy milyen kontextusban élünk pillanatnyilag. Európában azt látjuk, hogy egyre több az euroszkepticizmus, a Brexit már realitás. A tudomány és a tények tekintetében is eléggé növekedett a szkepszis. Az európai egészségügy eléggé jelentős nyomás alatt van, anyagi nyomás alatt van, a társadalom részéről pedig a korosodás jelent nagy kihívást. Technológiai változások is vannak, hiszen az e-egészségügy a jelentős mértékű adatok kezelése, ezen kívül a közösségi média is jelen van. Ezek a kihívások mind-mind összefüggenek a közegészségügyel, éppen ezért a jelen kihívásokkal és a jövő kihívásokkal, jövőbeli kihívásokkal is szembe kell néznünk. Tehát nézzük meg, hogy jelenleg milyen fenyegetések vannak. Az antimikrobiális ellenállás, az antibiotikumok megfelelő észszerű használata. Ezen kívül nagyon lényeges az, hogy az antibiotikumok elleni rezisztenciát megfelelő módon kezeljük. A következő téma pedig az oltással függ össze, az oltás által megelőzhető betegségekkel hogy legyűrjük az oltásokkal kapcsolatos ellenérzéseket. A következő kihívások a HIV vírus, az AIDS, amelyek még mindig nagyon súlyos kihívás jelentenek. Ezen kívül tudjuk, hogy bármikor felmerülhetnek az egészséget fenyegető témák. Tehát minden ilyen betegség, minden ilyen kihívás ellen fel kell vennünk a harcot. Ez pedig azt jelenti, hogy az országokban felkészülési terveket kell létrehoznunk. Az ECDC olyan tevékenységekre szeretne összpontosítani, amely hozzáadott értéket jelent az érintettek számára. Mindenképpen párbeszéd révén szeretnénk azonosítani kihívásokat és célokat. Természetesen az új technológiák kihatását is fel kell mérnünk, hogy milyen kihatással vannak ezek a saját munkánkra és a közegészségügyre. Be kell azonosítanunk a stratégiai partnereinket, hogy szinergiákat húzzunk létre, és hogy ne kettőzzük meg a munkát. Feladatomnak tartom a szervezet további optimizálását is, azáltal, hogy a teljesítményünket külső vizsgálatnak vetjük majd alá. Úgy gondolom, hogy ezek a lépések megnövelik a láthatóságunkat, és megnövelik a hozzáadott értékünket. Ezeket a kihívásokat csak is úgy tudjuk leküzdeni, hogyha partnerként működünk egyet. Európai szinten az ECDC a tagállamok szakértőinek tudására alapít. A hálózat építést tartjuk nagyon fontosnak, hogy megfelelő szakismerettel megfelelő ismerethálózatot hozzunk létre. Folytatom majd a szoros együttműködést az Európai Tanácssal, bizottsággal és főleg az Európai Parlamenttel, elsősorban önökkel, itt a Környezetvédelmi Szakbizottságban. Ezen kívül szeretném az együttműködést az EFSA-val, az EMCD-vel, hogy csak kettőt említsek, javítani az Európai Unió szomszédos országaiban is erős partnerségi kapcsolatokra van szükségünk. Globális szinten az ECDC-nek már nagyon jó együttműködő partnerei vannak, a WHO, ezen kívül különféle betegség megelőzési központokat említhetnék itt. Most szeretném kihangsúlyozni, hogy mennyire lényeges ez az együttműködés. Nemrég Afrikában jártam, ahol eh, meglátogattam az egyik lehetséges partnerintézményünket. 2022-ben szeretnénk ezeket a célokat már megvalósítottnak tudni. Az ECDC-t eh, nagyon nagyra becsülik, függetlensége miatt, nagyon magas minősége miatt, és a hasznos útmutatói, iránymutatói miatt. Az ECDC erős és megbízható partner, amely támogatja a tagállamokat, a bizottságot abban, hogy mindenkit megvédjen az Európai Unióban a betegségek ellen. Nagyon lényeges, hogy időben beazonosítsuk a betegségeket, és hogy innovatív hozzájárulást tegyünk tagállami és európai szinten is, amennyiben bizonyíték alapú tanulmányainkat figyelembe veszik. Szeretnénk felépíteni a igazi szaktudáson alapuló hálózatunkat mindenhol Európában. Elnök asszony, most szeretném befejezni expozémat, William Pollard idézetével. A siker arroganciája az, hogy amit hogy azt gondoljuk, hogy elég az, amit tegnap tettünk a holnap kihívásaival szemben. Köszönöm szépen. Thank you very much. Uh, köszönjük szépen, köszönjük a bemutatkozóját. Elkezdjük a kérdések körét. Először a koordinátorok kapnak szót, mindenkit emlékeztetek arra, hogy minden, kérdés, minden kérdésre egy perc jut, és kérem, hogy egy témát tematizáljanak. A néppárt nevében Líze úr kap szót. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm Amon asszony a bemutatkozását. Nagyon örülök, hogy végre valahára megoldást találtunk arra, hogy két és fél éve nem volt hivatalos igazgatója az LCDC-nek. E Két kérdésem van. Egyrészt, milyen konkrét lépéseket irányoz elő az antibiotikum rezisztencia területén? El tudja képzelni, hogy önök a jogszabály alkotás előkészítő munkájában segítsék az Európai Bizottság munkáját. Hiszen jogalkotóként többször hangsúlyoztuk, hogy nem csak az állat, hanem az embergyógyászat területén is határozottabb jogalkotói tevékenységet várunk el a bizottságtól. A másodszorban a PR munkára utalok. Hát elég kevesen vagyunk itt, ez se jó a PR-nek persze. Például az ECR-nek nincs itt képviselője, ugyanakkor John Bowles volt konzervatív képviselő az LCDC e létrehozásánál bábáskodott mit gondol tenni annak érdekében, hogy megerősítse az LCDC láthatóságát a politika és a közvélemény körében? Köszönöm, parancsoljon a Monszín két percben. Nos, az akciótervet készítjük elő egy az egységes egészség EMR-en belüli akciótervét, ahol amelyhez mi a kockázat elemzés adatait biztosítjuk, valamint a fertőzésre vonatkozó legjobb gyakorlatokat próbáljuk továbbadni. Ami pedig a jogalkotás előkészítését illeti, a bizottság bármikor hozzánk fordulhat, és hatáskörünkön belül, mandátumunk alapján minden munkát megteszünk. Ugye az a feladatunk, hogy tudományos biz, bizonyítékot gyűjtsünk be a tekintetben, hogy melyik hatás működik, melyik gyógyszer, melyik beavatkozás működik az elmerek tekintetében. Ami pedig az antimikrobiális rezisztencia kérdését illeti, zászlós hajunk éppen az antibiotikum ö, mokra felhívó, ö, ezekre a figyelmet irányító nap. Mit is jelent ez? Azt, hogy fel akarjuk hívni a szereplők, a stakeholderek figyelmét arra, akik aktívak a területen, hogy érzékenyítsük őket, és mindenki, minden szereplő, orvosok és egyéb szereplők is tudomásul vegyék, hogy milyen fontos antibiotikum rezisztencia kérdése, fontos, hogy a végfelhasználók, a páciensek is megkapják ezt az információt. Gyakran az országokkal is szorosan együtt kell működnünk, hiszen gyakran az országok működése meghatározza, hogy hogyan lehet az üzenetet is hatékonyan megfogalmazni. Így dolgozunk az elmerek, de más területek területén is. Léze úr, a második kérdésem jelzem, még az első kérdésem, az ECDC egész működésére van ott között a kérdésem, nem csak az antibiotikum a rezisztencia kapcsán, azt hiszem, hogy sokkal többet kell tennünk annak érdekében, hogy a lakosság körében és a döntéshozó körében is a váljék, hogy mit kell tenni, merre, hány lépés. Sajnos az űr, üres ülésterem is mutatja, persze nem szerencsés a hétfő a három, de bizony a kollégák részéről nagyobb lehet az érdeklődés, már pedig ehhez az is szükséges, hogy átláthatóbbá, nyomatékosabbá tegyük az önök munkáját is. Hát ez nem volt igazán egy kérdés, de egyetértek. Egyetértek a felvetésben foglaltakkal. Az Európai Antibiotikum Nap, antibiotikumok kérdésére figyelmet felhívó nap jó példa arra, hogy hogyan érhetünk el egy szélesebb célközönséget. Például az oltások támogatása érdekében is tartunk ilyen napokat, hiszen azt látjuk, hogy mindenki számára hozzáférhető az oltás, de és az anyagok rendelkezésünkre állnak, az információs anyagok, de nagyon fontos, hogy az országok maguk igazíthassák az ország lakosságának szája íze szerint eh, ezeket az anyagokat, azért, hogy a legjobban megtaláljuk vele az embereket. Dáli asszony az SZNB nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony, üdvözöljük itt Amon doktor, örömmel látjuk itt a körünkben, nagyon fontos kérdéseket eh, vitatunk meg önnel, az állampolgárok számára ez nagyon fontos. Ön az elmúlt két évben ügyvezető igazgató volt, akkor be, beigazolta, hogy mire képes. Van egy nagyon fontos kérdésem, az EU-ban nagyon sok embert foglalkoztat ez a kérdés. Miután beszámoltak arról, hogy felütt 11 tagállamban a kanyaró felütötte a fejét, többek között Romániában. Bárányhimlő betegség ütötte fel a fejét. Tehát a bárányhimlő, ez egy nagyon súlyosan fertőző betegség, és egyetlen tagállam sem védett a bárányhimlő, tehát a bárányhimlő járványtól. Azt hiszem, hogy ez mindenki számára. Hogyan látja tehát e betegség e, helyzetét, e, és e, milyen szerepet játszhat az ECDC a kanyaró terjedésében? Um, Nos, a measles kanyaró jó példája annak, hogy hogyan kell együttműködni. Romániában volt a legnagyobb a fertőzés, és ez a példa is azt mutatja, hogy nem használjuk az oltásokat kellőképpen, illetve nem használjuk az oltásokban rejlő potenciált, lehetőséget. Nem az a cél, hogy egy országra mutogassunk, őt hibáztassuk, hanem sokkal inkább az a cél, hogy felderítsük a helyzetet. A legtöbb beteg Romániában négy év alatti gyermek. Belgiumban pedig a 15 év fölötti korcsoport a leginkább érintett. Tehát az epidemiológiai helyzet nagyon különbözik ez egyes országokban, éppen ezért látni kell, hogy mely populáció veszélyeztetett, és ebben bizony segíthet az LCDC. E és az ilyesfajta adatokat juttatjuk el a szereplőknek, az érintetteknek, egészségügyi szervezeteknek, orvosoknak, azért, hogy a megfelelő intézkedések célirányosak legyenek. Erre van szükség, hogy célirányos intézkedéseket foganatosítsunk. Az immunizációs kiskapukat meg kell csukni, magyarra mondom, oltani kell, akit oltani kell, meg kell szakítani a transmissziós láncalatot, és látni kell, nagyon egyszerű epidemiológiai feladat, ez meg kell szakítani fertőzés láncolatát. Igen, hogyha van egy kérdésem, ha még visszatérhetek erre, amikor a szkepticizmusról, a kétkedésről, a tudományról, meg a tényekről, illetve a vakcinációs hezitenciáról beszélt, arról, hogy szülők nem akarják beoltatni a gyerekeiket, Hát éppen erről van szó. Hogyan lehet tehát olyan iránymutatásokat kiadni, amelyek arra ösztönzik a szülőket, hogy tényleg oltsák a gyerekeket, szüntessék meg az oltatlanság helyzetét. Igen, intézkedésekkel rendelkezünk, kommunikációs eszközökkel rendelkezünk, melyel az egészségügyi munkatársakat megszólítjuk, amelyel ők meg a szülőket szólíthatják meg, Választathatnak a szülők körében terjedő aggályokra, mondjuk az oltóanyag biztonsága tekintetében. Erről beszéltem. Az egyes országokra szabni kell az információt, amelyet átadunk, hiszen a nemzeti kormányok, a nemzeti hatóságok ismerik a legjobban a saját országukat. Például ők tudják, hogy a kisgyermekek szüleit máshogy, más nyelven, más hangütéssel kell megszólítani az országban, mint mondjuk a tínédzserek szüleit. Minden rendelkezésünkre áll, iránymutatásokat kiadhatunk, azt kell azonban biztosítanunk, hogy a döntéshozatal szintjén valóban komolyan vegyék ezt a kérdést. Jó, next speaker is uh, Mr. Gerbrandi. Herbrandi képviselőtesség. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a doktor, hogy eljött. örömmel látom, hogy néhány év elteltével egy igazi ügyvezető igazgatója lesz, nem csak megbízott az LCDC-nek. Péter Líze is arra kérdezett rá, mire én szeretnék az antibiotikum rezisztenciára. Ugye múlt évben lejárt az átfogó akcióterv, újra van szükség, és kérdezem, hogy ön is úgy gondolja, hogy agresszívebb akciótervre van-e szükség, mint az előző volt. Figyelembe véve az itt elhangzott válaszokat, melyeket Péter Léze válaszára adott, van még egy kérdésem. Hogyan látja a nemzetközi együttműködés helyzetét? Mutatta a kínai járványügyi hatósággal, CDC-vel való együttműködést, és tudjuk, hogy az úgynevezett szuperbagok, a szupervírusok vagy baktériumok bizony nem veszik figyelembe a nemzeti határokat, tehát, hogyha nem működünk együtt a nemzetközi járványügyi szervezetekkel, akkor bizony nem tudjuk felvenni velük a versenyt. Hogy látja ezt? Nos, ami az akciótervet illeti, volt már egy akciótervünk, ezt értékeljük, illetve a bizottság értékelt ezt az akciótervet, megvizsgálta, hogy milyen eredményre vezetett az akcióterv. És az derült ki ebből a munkából, hogy volt, amit elértünk, de még van mit tenni. Itt van szerep az akciótervenek. Azáltal is többek között hatékonyabbá tehetjük a munkánkat, hogy az EU jelenlétét a globális szintéren is megerősítjük a járványügyi együttműködésben. <clears throat> Hiszen valóban globális kihívás előtt állunk, és azt reméljük, hogy az WHO-val és a nagy országok járványügyi hatóságaival való együttműködés segít bennünket majd abban, hogy igazi globális választ adjunk, egyben szinergiákat találó választ adjunk a kihívásokra. Létezik már a úgynevezett PET-pár együttműködés a Kanadával és az USA-val az elmúlt években. Itt próbáljuk streamline-olni az Atlanti óceánon átmutató munkát, átnyúló együttműködést. De vannak területek, ahol az együttműködést még intenzifikálhatjuk, például az Indiával való együttműködésre gondolok. Indiában Indiából nem egy rezisztens baktérium érkezik Európában. Köszönöm szépen, Konácsna asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönettel tartozom Amon doktornak azon nehéz időkben, amikor az ECDC-nek nem volt kinevezett ügyvezető igazgatója, ő kitűnően vezette az LCD e hajóját zavaros vizeken keresztül. Az LCDC e munkatársai nagyra értékeik az ő munkáját. Időközben az új épületbe való költözést is szerveztem, Szóval nagyszerű munkát végzett, és köszönjük az ön munkáját. Hiszen lehet, akik nem figyeltek erre az ügyre szorosan, nem is tudták, hogy ön milyen kitűnő munkát végez, illetve nem tudatosult bennük, hogy ön volt az igazgató, még ha nem is véglegesített, kinevezett igazgató az elmúlt években. Kérdésem. Beszélt arról, hogy a többi európai ügynösséggel együtt kell működni. Valóban en, ennek aktualitását nem lehet alábecsülni ennek a feladatnak, nem révethetünk a saját ügyünkre, egész egyszerűen együttműködésre van szükség. Hogyan látja például az EMA-val való együttműködés lehetőségét? Már most is az EMA-val szorosan együttműködünk, különösen az antimikrobiális rezisztencia, illetve az oltások kérdéskörében Célunk az, hogy az EMA-nál és a nálunk felhalmozódott információt jobban összekapcsoljuk, és jobb alapot teremtsünk a döntéshozatalhoz. Az egyik példa, példa például az antimikrobiális a rezisztencia kérdésében kiadott anyagunk az állat és az embergyógyászat területén. 2015-ben adtuk ki az előzőt, idén júniusban várható a következő anyagunk. Ezekben az anyagokban az antimikrobiális rezisztenciára választ kereső döntéshozók kapnak érveket és tényeket. Az EMA-val való együttműködés különösen a vakcinációs az oltások területén erősödhet meg a jövőben. Például az EMA a mm, oltóanyag biztonságát vizsgálja meg, mi az oltóanyag hatékonyságát, és ilyen módon közösen tudunk felsorokoztatni érveket az oltások hatékonysága mellett. Ezen felül munkaprogramunkat is cseréljük egymással, mi több, amikor munkánkat megtervezzük a jövőre nézvést, már akkor is egyeztetünk az ügynökségekkel, és megvizsgáljuk, hogy hol vannak azok a területek, ahol eh, erőinket eh, egy irányba csoportosíthatjuk. Konacsna kiegészítő kérdés? Hogyan látja a következőt? Lehet-e javítani az önök által meghatározott keretet, ki lehet ezt terjeszteni a jogalkotói területre, vagy a járványok elleni jobb fellépésre? Tehát hogyan látja, szükség van-e bármilyen módon az önök munkáját meghatározó keret bővítésére, vagy elegendő ez? Csak hogy tisztázzam, a mandátumokra gondol a fertőző betegségek területén, vagy azon túl? Under the infectious diseases. Um, I mean... Á, tehát a fertőző betegségek körében. Nos, hát az ECDC-t létrehozó rendelet um, mindennel felhatalmaz bennünket, amire szükségünk van. A kockázat elemzés és az iránymutatás adása szerepel a mandátumunk a, a, a jogkörünkben, ellenőrző intézkedéseket hozható. Az ellenőrző intézkedéseket ugyanakkor a tagállamok hajtják végre, az EU szinten a koordinációt pedig a bizottság végzi. Nem hiszem, hogy bármely más jogkört, akár a tagállamit, akár a bizottsági jogkört meg kellene szereznünk. Szívesen dolgozom együtt a tagállami és a bizottságban dolgozó kollégákkal is, és szívesen nyújtunk számukra kellő bizonyítékot és tényt annak érdekében, hogy ezek alapján hozhassák meg a járványok vagy a betegségek elleni döntésüket. Köszönöm, Donnán asszony. <coughs> Merci, merci, Madame la Présidente. Euh, merci. Köszönöm szépen, elnök asszony és köszönöm szépen Ámon asszonynak előre is, hogy válaszol a kérdésekre. Ami a mostani vitát illeti, azt már láttuk, hogy milyen nagy tapasztalattal rendelkezik a fertőző betegségek területén, de vannak nem fertőző betegségek is, amelyek a máltai elnökség prioritását képezik, azért, mert a halálozási okok között ezek magasabban szerepelnek a statisztikákban. Beszéltünk ugye a fertőző betegségekről, természetesen nem szabad megbélyegezni senkit, de a nehezebb helyzetből érkező populációk beáramlása Európába mindenképpen megemelte bizonyos betegségek kockázatát és a betegségek elleni oltások száma viszont folyamatosan csökken Európában. Kérdésem az, hogy milyen módon szeretné a fertőző betegségek ellenőrzését javítani, és hogyan kívánja azt garantálni, hogy elérjünk egy olyan optimális oltási rendet, amelyben figyelembe vesszük azt, hogy bizonyos oltások ugye sokszor elfogynak, másoknak pedig nagyon komoly kockázatai vannak. Okay, thank you for, for, for... Köszönöm a kérdést. A fertőző betegségek ellenőrzésének kapcsán azt tudom elmondani, hogy folyamatos együttműködésben dolgozunk a tagállamokkal, és szeretnénk elérni azt, hogy a jelenlegi nehézségek eltűnjenek. Az egyik nehézség például az, hogy a jelentéstételt egyszerűbbé kell tenni. Mint ahogy ez több esetben elhangzott, ez jelen esetben elég nehézkes és hogy olyan naprakész információval rendelkezzünk, amely segítheti a munkánkat, hogy gyorsabb legyen a bejelentés, gyorsabban láthassuk, hogy a különböző tagállamokban mi a helyzet. És most lesz majd lehetőség az országonkénti jelentéstétel, ami nagyon fontos. A kapacitás építést is elindítottunk, hogy a tagállamok készen álljanak ennek a feladatnak a végrehajtására, tehát itt képzéseket is szervezünk az érintett tagállamokban, valamint a laboratóriumi detektálást is szeretnénk hatékonyabbá tenni. Ez azt hiszem, hogy különösen fontos az oltással, védőoltással megelőzhető betegségek esetében, hogy a fertőzési láncokat, a transmissziós láncokat meg tudjuk törni. ami pedig a mellékhatásokról szóló nem pontos jelentéstételt illeti, itt azt hiszem, hogy csak annyit tehetünk, hogy minél a rendelkezésre bocsátjuk azt az információt, amivel rendelkezünk. Tehát, hogy kimondjuk, hogy bizonyos betegségek esetleg véletlenül jelentek meg egy védőoltás után, és nem a védőoltás mellékhatása, hanem egyszerűen véletlen egybeesés, hogy ezek a betegségek megjelentek a közbeszerzések közössététele és megosztása esetleg segíthet abban, amikor bizonyos oltások egyszerűen nem hozzáférhetőek, elfogynak a raktárkészletek, és így a tagállamok segíthetnék egymást. Onano asszony, kiegészítő kérdés? Igen, köszönöm. Amikor a nehéz helyzetből érkező Emberekről beszélek, akiknél megjelent a tuberkulózis, a HIV fertőzés, méghozzá nagyon jelentős módon. Szeretném, hogy konkrétan válaszoljon erre a kérdésre. A védőoltásoknál pedig elég sokat beszélünk az öt vagy hat betegség elleni mixekről, és vajon mi történik akkor, hogyha normális oltások, mondjuk a tetanusz, a diftéria ellen, vagy a polió ellen nem hozzáférhetőek, de rendelkezésre állnak ezek az öt vagy hat betegség elleni védőoltás nyújtó mixek. Köszönöm. Azt nem pontosan értettem, hogy mit ért az alatt, hogy a nehéz helyzetből érkező populációk beáramlása Európába, hogy pontosan kikre gondol. Hát vannak kitettebb népességi csoportok Európában, két betegség kapcsán, a HIV és a tuberkulózis esetében, azok közül a betegségek közül, amiket megemlített, de ezeket a népességi csoportokat természetesen be kell azonosítani, egy-egy tagállamban, és azt hiszem, hogy a legjobb, amit tehetünk, az az, hogy megtaláljuk ezeket a csoportokat, és az ő egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésüket javítjuk. Ami a raktárkészletek elfogyását illeti bizonyos oltóanyagoknál, hát hogy itt milyen segítséget tudunk nyújtani? Itt úgy gondolom, hogy irányvonalakkal szolgálhatunk annak kapcsán, hogy mely tagállamokban milyen oltóanyagok hozzáférhetőek éppen, és hogy melyeknek kell mindenképpen prioritást biztosítani. És mint ahogy az imént elmondtam, elképzelhető, hogy közös beszerzési, közbeszerzési eljárásokat indítanak el tagállamok, vagy pedig, hogy létrehoznak egy olyan rendszert, amelyen belül lehet cserélni, lehet egymásnak a tagállamokon belül átadni oltóanyagokat, és júniusban lesz egy oltóanyag konferencia, ahol kifejezetten erről is fogunk majd beszélni. Köszönöm szépen, ezzel véget ért az első kérdéskör, és most megkezdődik a második kérdéskör. Egy kicsit más szabályok érvényesülnek, egy perc a kérdésre és utána nem lehet kiegészítő kérdést, nem lehet follow-up kérdést feltenni itt a második körben. Faria képviselő parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony, üdvözlöm Amon doktornőt. Ott voltam a legutóbbi delegációban, amely az ECDC-hez érkezett, és szeretném már most elmondani, hogy mennyire elismerem az önök remek munkáját és erről így vélekedik egyébként az egész országon Portugália is. A hepatitis A, illetve más betegségek kapcsán, amelyek megjelentek Portugáliában és máshol is Európában, az lenne a kérdésem, hogy az Európán belüli fertőzések kapcsán, vagy a fertőzések megelőzése ellen mit tesz az ECDC, és ön mit tenne annak érdekében, hogy az információ gyorsabban áramoljon, és gyorsabban meg lehessen állítani ezeket a betegségeket. Köszönöm. A hepatitis A-ra vonatkozott a kérdés, ugye? Igen. Igen, tehát a hepatitis A valóban olyan kérdés jelen pillanatban, ahol kifogytak a raktárkészletek, és oltóanyag hiánytól szenvedünk, és mint hogy az imént is elmondtam, meg kell néznünk, hogy milyen lehetőségek vannak arra, hogy az egyik tagállam segítse a másikat, ahol elfogyott az oltóanyag. A hepatitis A a jelenlegi helyzetben különösen homoszexuális férfiakat érint, Éppen ezért fontos, hogy a megelőző intézkedéseket is specifikussá tegyük, tehát hogy megtaláljuk azokat a csoportokat, amelyeket ez érint. Nem általánosan a lakossághoz kell fordulnunk, hanem meg kell néznünk, hogy az érintett, a veszélyeztetett csoport, kommunikációs csatornái mik, és ezeket a kommunikációs csatornákat kell megragadnunk, és eh, itt kell a megelőző információt terjesztenünk. Ez a munka némiképp hasonlatos a hív écre vonatkozó megelőző tevékenységünkhöz. Alapvetően a legfontosabb eszköz az oltóanyag beadása, hiszen ez a leghatékonyabb. Köszönöm szépen, Zorinyó képviselő kérdezhet. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretettel üdvözöljük Amon doktornő. Szeretnék gratulálni az eddig elvégzett munkához. És nagyon remélem, hogy lesz majd lehetősége arra, hogy folytassa is ezt a munkát. Az antimikrobális rezisztencia kapcsán azt hiszem, hogy mindannyiunkban vannak aggályok. Természetesen mindannyian szeretnénk megakadályozni a mezőgazdaságban a túlzott antibiotikum használatot, ez rendkívül fontos az állattenyésztésben. Ezzel kapcsolatban elindítottuk a tájékoztatási kampányokat, sőt, Önöktől származott az az ötlet, az a kezdeményezés, hogy legyen egy antibiotikum túlhasználat elleni világnap, és ezen kívül az alternatív gyógyítási megoldásokról is beszélnünk kellene. Erről most nem beszélt a bevezető előadásában, úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy mi ezzel kapcsolatban a stratégiájuk, az alternatív terápiákra vonatkozó kutatásokat milyen módon támogatják. Végezetül pedig szeretném elmondani, hogy Portugáliában illetve máshol is felütötte a fejét a hepatitis A, még erről is szóljon néhány szót, ha kérhetném. Köszönöm. Nézzük az első kérdést. Az alternatív gyógymódokra vonatkozó kutatásokat. Na most a kutatás az nem feltétlenül a mi asztalunk, ugyanakkor egy ilyen esetben, vagy egy hasonló esetben Annyit megtehetünk, hogyha megkapjuk ezzel kapcsolatban a jelentéseket, akkor megvizsgáljuk a tudományos bizonyítékokat, és megnézzük egyáltalán azt, hogy milyen alternatív lehetőségek vannak. Ez az egyetlen, amit megtehetünk. Tehát nem nagyon tudunk mi kutatásokat elindítani, az nem a mi mandátumunk része, de a tudományosan rendelkezésre álló adatokat meg tudjuk vizsgálni. A hepatitis A kapcsán éppen az imént válaszoltam egy kérdésre igen részletesen, és elmondtam, hogy azokat a közösségeket, a homoszexuális férfiakat kell megkeresnünk és elérnünk a tájékoztatási kampányal, akik a leginkább érintettek most a hepatitis A megjelenésében. Tehát őket kell megcéloznunk a preventív jellegű tevékenységünkkel, hozzájuk kell eljuttatni a megfelelő információt, és felkészíteni őket arra, hogy hamar felismerik a betegséget, és orvosi segítséget kérjenek. Ek úr a következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt Amon asszony. A multirezisztens kórokozók évente 25 ezer halálért felelnek az Európai Unióban. Valószínűleg sokkal többért csak ennyiről tudunk. tiszt biztos, ezért a mikrobiális rezisztenciát masszíve, komoly veszélynek állította be, és helyesen szerintem amellett szállt síkra, hogy különböző fronton gyorsabban és hatékonyabban lépjünk fel ezen veszély ellen. Őszintén megmondva, az a benyomásom, hogy az európai intézmények antibiotikum rezisztencia elleni kampánya inkább csak PR munkára korlátozódik, Például nem olyan régen a nyúltartásról fogadtunk el egy dokumentumot a parlamentben, mire a bizottság azt mondta, hogy nem lesz európai szabályozás, hanem csak a nagy nyúl tartó országokra bízzuk, hogy szabályozzák a nyúlak tartásának kérdését. Kérdezem most már öntől, mint az LCDC kinevezendő új um, igazgatójáról, hogy milyen állattípusokra specializálódott intézkedésekre koncentrál. Számíthatunk-e azzal, arra például, hogy az ön munkája következtében a nyúl nyúltartás területére valamilyen iránymutatást fogadnak el, hiszen a nyúltartás területén a legmagasabb az egy állatra jutó antibiotikum felhasználat mennyiség, és ezzel meggyőzhető lesz -e a Csökönyös Bizottság? Köszönöm. Um, remit is... Köszönöm. Először is nézzük, hogy uh, tulajdonképpen mi a mi feladatkörünk, mi a fertőző betegségekkel emberek tekintetében foglalkozunk, tehát az állatok nem feltétlenül hozzánk tartoznak, illetve hogy az antibiotikum rezisztencia hogyan alakul, hogy betegségeket illetve ehhez átterjedhet-e állatokról az őket ellátó emberekre. Ez Némiképp hozzánk tartozik, de az állatok antibiotikum rezisztenciája nem a mi tudományos hatáskörünk, mi ezzel nem dolgozunk. Köszönöm szépen, Schreier asszony. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm Ámon asszonynak, hogy eljött. Három éve vagyok itt az Európai Parlamentben, és azóta folyamatosan figyelem az ECDC munkáját. Hát elég sok kritikus esemény volt az elmúlt években, amikor elég jól fellépett az ECDC, de Zsebrandi úr kérdését egy kicsit kiegészítve szeretném azért megkérdezni, hogy amikor azt mondta, hogy elkészítettek egy cselekvési tervet akkor egészen pontosan ez mire vonatkozik, és a biztos kijelentése szintén nem volt egyértelmű. Nyilván a régiók bizottságával is együtt kell működni, igen, a régiókkal, az önkormányzatokkal, akik mindig eljönnek Brüsszelbe, és el tudják mondani, hogy mi történik az ő régiójukban, és aztán mi is elmondjuk, hogy itt a parlamentben mit teszünk. Ezek a kapcsolatfelvételek jók, de ezek nem feltétlenül viszik előre a mindennapi konkrét munkát. Én attól tartok, hogy izolálódni fognak a betegek, és fel kellene venni a kapcsolatot a médiákkal is, hogy megfelelő cselekvési tervet tudjunk kidolgozni az antibiotikum rezisztencia kapcsán, mert különben nem fogjuk tudni megfelelőképpen kommunikálni a véleményünket. Köszönöm a kérdést! Természetesen nem csak a régiók bizottságával kell együttműködni, hanem mindenkivel. Hosszú évekig dolgoztunk azon, hogy látható legyen ez a probléma, hogy felhívjuk a figyelmet erre, hogy a politikai vezetők agendájára ez felkerüljön, és most íme ott van. Most az a munkánk, vagy az a feladatunk, hogy egyesítsük erőinket, és hogy koordináltan végezzük a munkát. Ugyanis, hogyha különböző helyekről különböző információ áramlik ki, az nem lesz feltétlenül üdvös. Van ez az antibiotikum tájékoztatási európai nap, amely rendkívül fontos, és civil szervezetek, európai ügynökségek, a WHO közösen vesznek részt ennek a megszervezésében. A WHO-val megegyeztünk abban, hogy amikor van az európai antibiotikum tudatosság napja, akkor ez kapcsolódik a WHO antibiotikum tudatossági hetéhez, és így tudunk együtt dolgozni a WHO-val. Természetesen beszélünk az orvosokkal, hogy ők mennyit írnak fel, hogy a páciensek hogyan vélekednek erről, el kell érnünk a kórházakat, hogy a, kországok, a kórházak hogyan alkalmazzák az antibiotikumot, tehát már elég sokfelé irányulóak a kapcsolataink, és elég sok fronton próbálunk az antibiotikum tudatossággal foglalkozni ami a érintett feleket érinti, mindenkivel beszélnünk kell, nem csak az orvosokkal, hanem a gyógyszeriparral, az állatorvosokkal, a fogorvosokkal, tehát tényleg széles körű az, hogy kivel kell konzultálnunk, és kit kell bevonnunk ennek a problémának a megoldásába. Látunk már eredményeket, de azért ezek nem feltétlenül kézzelfogható eredmények, úgyhogy még nagyon sok munka vár ránk a jövőben. Azt hiszem, hogy olyan 5-10 éves perspektívában kell gondolkodnunk. Melyő asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gratulálok, Aman asszony. És remélem, hogy nagyon jó lesz a jövőben is az együttműködésünk. Egy más szempontot említenék, és egy másik intézményt, az EFSA-val történő együttműködést. Tehát az élelmiszer biztonság tekintetében nagyon jó dolgunk van, biztonságosak az élelmiszerek, de mindig vannak fertőzések, például szalmonella fertőzés, és szeretnék rákérdezni, hogy hogyan zajlik konkrétan az együttműködés, és hogy hogyan lehetne még jobban közreműködni. Az EFSA-val meglévő együttműködésünk a legrégebbi együttműködés. 2006 óta évente jelentünk, és jelentéseket írunk járványokról, patogéneket írunk le, amelyek az élelmiszerekben találhatunk meg, az adatokat gyűjtünk az élelmiszerről, a takarmányról, emberekről, állatokról, és egy ilyen egészségügyi jelentés a egyik leglényegesebb dolgunk. Amit itt most teszünk, az több, mint egy közös vizsgálat, és természetesen közös kockázatbeslést is végzünk az EFSA-tól. Tehát a közegészségügy és az élelmiszerbiztonság nagyon szorosan összefüggenek. Köszönöm szépen. Fáriág képviselő a következő főszóló. Köszönöm. Amon asszony. Én most az écről szólnék, és az éjsz esetében pedig nagyon fontos egy korai diagnózis, hogy megfelelő időben tudjunk gyógyszereket kifejleszteni. Nem tudom, hogy van-e európai konszenzus ebben a tekintetben, és tudjuk, hogy 30 év alatt rengeteget sikerült például elérni az AIDS elleni küzdelemben. És nem tudom, hogy ez most alkalmazható-e egyéb egészségügyi területekre is. Okay, I start with H. Tehát a hívvel kezdeném. Ahogy mondja, nagyon fontos, hogy minél korábban szülessen egy diagnózis, és azok, akik megfelelő időben diagnózus kapnak, megfelelő kezelésben is részesülhetnek. Ez természetesen összefügg a fenntartató fejlődéssel is. Főleg az éc esetében szeretném megemlíteni, hogy 2030-ig szeretünk volna kifejleszteni hathatós védelmet a hív fertőzés ellen. Ezt, ezt szeretnénk kommunikálni, előmozdítani, hiszen jó, hogy van most kezelés, és a hív fertőzöttek egy normál életet élhetnek de természetesen hív nélkül jobb az életminőség, mint fertőzöttként. Éppen ezért a emberi, etikai, de gazdasági tekintetben is fontos ez, hiszen nem olcsó a kezelés. És el kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan tudjuk a hív megelőzését jobban propagálni. Nagyon fontos, amit úgy általában teszünk, és igazából mi megelőző és ellenőrző hatóság vagyunk, tehát a hatékony megelőzés az nagyon fontos. Köszönöm. Dalli asszony. Köszönöm. Visszatérünk majd a kérdéseinkkel ezzel a témára, és szeretnék azért visszatérni a bevezetőjére, hiszen azt mondta, hogy garantálnunk kell, hogy azonnal lépni kell, és nem egy év elteltével bizonyos esetekben. Néha azonban egyszerűbb az, hogy azonnal lépjünk, de a bürokrácia nem engedi, hogy azonnal akcióba lépjenek. Azonban, és itt mindenképpen azonnal kell lépnünk, jobb, inkább tegnap, mint ma. Hogyan képzeli el, hogy tudnak valamit lépni a témában, és a gyakorlatban hogyan tudják elérni az azonnali reakciókat. Amire utaltam, az, az a gyors kockázatbecslési mechanizmusunk. Általában korán észleljük a fenyegetéseket, és biztosítanunk kell, hogy világméretű, globális rendszerünk legyen, hiszen amennyiben a világban valami kialakul, az nagyon hamar eléri az Európai Uniót. Tehát globális kockázatbecsléssel foglalkozunk. Itt mindig megmaradnak az opciók a megelőzés számára, és az ellenőrzés számára is. Ahogy mondta, néhány dolog gyorsan is megvalósítható, más dolgok nem. Tehát nagyon fontos az, hogyha kitör egy fertőzés, akkor azonnal reagáljunk. De a hosszú távú intézkedések alapos előkészületekre tartanak igényt. Ez pedig olyas valami, amiben támogatjuk az országokat abban, hogy konkrét esetekben minél gyorsabban lépjenek. Számunkra tényleg arról van szó, hogy növeljük az államok felkészülését, és úgy tudjuk növelni az államok felkészültségi szintjét, hogyha aktív segítséget nyújtunk. Köszönöm. Az utolsó kérdést én teszem fel. szeretnék rákérdezni, hogy mik a leglényegesebb kihívások a ügynökség menedzselése tekintetében, költségvetés, és így tovább. Tehát, ahogy említettem, gazdasági kihívásaink vannak, jelentősek, és 2018 elején szeretnénk a 10%-os csökkentést is valahogy túlélni. Hát korábbi korlátozások is vannak a forrásaink tekintetében. És én erre utaltam, amikor azt mondtam, hogy azokra a tevékenységekre kell koncentrálnunk, ahol a leghatékonyabbak tudunk lenni. Hiszen eh, itt nagyon fontos az, hogy kiderítsük, hogy hogyan mérhető a hatásunk, és természetesen az érintettekkel folytatott párbeszéd során kell ezt tudatosítanunk. Tehát az érintettek bevonásával kell ezt megoldanunk, hiszen ők tudják, hogy nekik mi a legértékesebb. Tehát erre gondoltam ezzel a ponttal. Nagyon lényeges, hogy maximalizáljuk a hatásunkat. Hiszen, hogyha valami létrehozunk, valamit megalkotunk, ami jó minőségű, független, de senki sem használja, akkor annak nincs sok értelme. Tehát nagyon, nagyon lényeges, hogy eh, ne pazaroljuk el a forrásainkat. Tehát mindenképpen azokra a dolgokra kell koncentrálnunk, amelyek hasznosak. Köszönöm szépen. Köszönöm a kollégáknak a kérdéseket, és most uh, Amon asszony uh, ismét szót kap, hogy összefoglalja, amit mondott és maximum 5 percet kap. Szeretném megköszönni a kérdéseiket. Lehet, hogy nem olyan mélységében válaszoltam meg őket, ahogy szerették volna, de mindenképpen inputot adnak nekem, hogy hallhatom, hogy az önök számára mi fontos. Tehát nagyon lényeges, hogy az elkövetkezendő években állandó visszajelzéseket kapjunk önöktől is. Szóltam már a témákról, amelyeket prioritásnak tartunk, de az elmúlt évek megmutatták, hogy bármit tervezhetünk, az összeomolhat, hogyha kialakul egy, vál, egy válság. Kialakulhat mondjuk egy influenza, valamilyen új típusú betegség, kialakulhat nagyon gyorsan egy járvány, és akkor, akkor azonnal lépnünk kell. Tehát bármit is hozunk létre, nem biztos, hogy túléli azt a időtartamot, amit terveztünk. És az utolsó kérdés pedig eh, lehetővé teszi számomra, hogy a negatív prioritásokkal hogyan dolgozunk. És még hogyha valamiről azt gondoljuk, hogy nagyon fontos, nem biztos, hogy meg tudjuk tenni a rendelkezésünkre álló forrásokkal. És szóltunk a globális együttműködés fontosságáról is, és természetesen ahhoz is forrásokra van szükségünk azzal kell dolgoznunk, amink van. És látnunk kell, hogy mik az opciók, de hogyha nincsenek opciók, akkor vissza kell vennünk, csökkentenünk kell a munkamennyiséget. És elképzelhető, hogy nem tudunk mindent megtenni, amit szeretnénk. Nagyon lényeges, az is, amit legutóbb mondtam, hogy a hatékonyságról szóló eszmecserék nagyon lényegesek, és ezt nem szeretném leválasztani a céljainkról. Hiszen a célunk az, hogy beazonosítsunk járvány jellegű fenyegetéseket, és ezt minél gyorsabban kommunikáljuk. Tényleg azt szeretném, hogy a hatékonyságról folytassunk eszmecserét. Hogy milyen hatásunk van, milyen hatást érünk el a mandátumunk alatt. Hiszen látjuk, hogy nem minden fontos feltétlenül, amit mi annak tartunk. És a egyik fő célom az, hogy szervezetként tényleg elimináljuk azokat a részeket, amelyek nem megfelelő hatékonysággal működnek. És a hatékonyságra helyezném a hangsúlyt. De a cél, céljainkban nem szeretnék kompromisszumokat. Meg vagyok győződve róla, hogy hozzáadott értéket képviselünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Amon asszony, kollégák kolléganők, az ECDC igazgató jelöltjével folytattunk eszmecserét, természetesen, bármikor szívesen látjuk, és köszönjük, hogy eljött hozzánk. Köszönöm, köszönöm. Now, dear colleagues, we... Kedves kolléganő kollégák, áttérünk a hetes napi rendi pontra, amely egy jelentés tervezett, Szebb Dance tollából, a címe pedig az Európai Unió fellépése a fenntarthatóságért, és most az előadónak adom meg a szót. Madam Chair, and, uh... Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a kollégáknak, hogy érdeklődnek a téma iránt, és hogy támogatnak. Nagyon jó kommunikáció zajlott közöttünk, az árnyék előadók között, ezért hálás vagyok. Óriási témáról van szó, a fenntartható célokról. És ez az Európai Unió munkáját minden tekintetében érinti. Ez egy nagyon átfogó dolog, és éppen ezért nagyon nehéz egy olyan cselekvési tervet írni, amely a szükséges munkát mind átöleli. Az egyik kulcsfontosságú dolog az az, hogy ne csak egy checklistát hozzunk létre, ne csak egy munkatervet hozzunk létre, hanem hogy legyen igazi kommunikáció az intézmények között, a kormányzatok között, a nemzeti, a regionális szintek között. Hiszen csak is így tudunk megfelelni a céloknak. És ez pedig több, mint hogy összeírjunk egy listát, hogy mit kell tennünk. Ez sokkal többet jelent hiszen be kell mutatnunk, hogy mit szeretnénk a jövőben elérni a fenntarthatóság érdekében. Minden tagállamban világosak a feladatok, és horizontálisan az Európai Unió összes kompetenciáját érintik a nemzeti, helyi kormányzatok, önkormányzatok és egyének munkáját. Tehát nagyon fontos az, hogy hogyan tudjuk ezeket a célokat megvalósítani. És természetesen meg kell néznünk, hogy milyen haladást érünk el. Úgy gondolom, hogy szégyen, hogy a parlamentben nagyon kevés olyan szakbizottság van, amely véleményt nyilvánította jelentéshez. Ez pedig csökkenti a technikai szakismeretek mennyiségét, de nagyon fontos az, hogy a képviselők módosításai minél tágabb területeket átfogjanak. Úgy gondolom, hogy fontos azokat a célokat beazonosítani, ahol az életminőséget szeretnénk javítani, nem csak a fejlődő országokban, hanem itt is. Itt, hogyha valamit létrehozunk, akkor azt nem kell igazolni. Tehát itt ennek az indokolása, az anyagunk indokolása általában száz szóból áll, azonban sokkal jobban kidomborodik majd a lényege, amennyiben módosítókat kapunk. Fontos az, hogy a jelentés tágabb célkitűzéseit is elérjük. De megpróbáltam néhány dolgot elérni a munka határain belül. Tehát további tartalmat szeretnénk egy jövőbeli útitervnek adni, tehát nagyon fontos az, hogy ragaszkodjunk a fenntarthatóság céljaihoz, és nem csak a meglévő munkaprogramok tekintetében, hanem a jövőbeliekkel is. És szeretnék egy összeurópai megközelítést alkalmazni, ahol a minden szinten az érintettek hozzájárulhatnak a fenntartatósági célok teljesítéséhez. Hiszen a, a több szint bevonása nélkül ez nem működik. Tehát szükségünk van a kormányzatokra, és szükségünk van a civil társadalomra is. és meg kell nézni az STG-k között, hogy hogyan lehetne egy jobb, meg kell nézni azokat a területeket, ahol a fenntartatósági célokat elérhetjük. Tehát például akár a bioüzemanyagok tekintetében, és végezetül pedig elismerjük, hogy itt nem egy win-win helyzetről van szó mindenki számára hiszen eh, főleg a fenntartató növekedés nagyon érzékeny, és a fenntartató ipar témája nagyon érdekes. Tehát mm, itt nagyon összetett problémák vannak, amelyek eh, összetett válaszokat igényelnek. Tehát nagyon fontos az, hogy eh, a bolygóra milyen kihatással lesz majd a klímazáltozás. Tehát ezt nem kerülhetjük meg, és tehát, és igazából nem szabad tovább pumpálni a széndiokszidot a levegőbe. Bizonyos iparágakat egyszerűen le kell állítani, kivezetni. És ez egy kollektív folyamat, ahová mindenki beletartozik. Éppen ezért eh, nagyon fontos az igazságos átmenet, hogy közösen vállaljunk felelősséget. A saját jelentésemet eh, már módosítottam, tehát elég furcsa, de néhány módosító a több érintős platform lényegi domborítják majd ki. Ez az a terület, ahol tanulhatunk egymástól. Tehát ez nem, ez nem egy olyan folyamat, hogy az európai intézmények csinálnak valamit, előírják a jogszabályokat, és azt a tagállamok majd megvalósítják. Tehát mindenképpen egy kollektív folyamatról van szó, egy párbeszédről, és mindenhol tanulnunk kell a legjobb gyakorlatból. És a helyi szint, a városi szint játszik egy különösen fontos szerepet. Szeretném azt is elismerni, hogy a régió bizottságának nagyon sok energiája és munkája fekszik ebben. Tehát ott megvan a szükséges szakismeret, hogy hogyan lehet a legjobb gyakorlatokból tanulni, és hogy milyenek az igazán hasznos együttműködési formák. Tehát egy megfelelő formát kell találnunk, amelyben az európai intézmények megállapodhatnak. Tehát mindenképpen a bukkanó köveket is azonosítanunk kell. És a kollégákat pedig borítom, hogy adják be a módosítókaikat, amelyek valószínűleg a legjobb gyakorlatot tükrözik. Tehát nagyon fontos az, hogy legyen víziónk is. Nagyon fontos, hogy a céljainkat elérjük. Tehát ez nem csak a mi szakbizottságunk számára nagyon fontos, hanem az egész parlamenti munka számára nagyon lényeges, az egész Európai Unió számára, hogy mit tesz majd az elkövetkezendő években. Tehát most pedig várom kollégáim nézeteit. Köszönöm. Thank you very much. Now I give the floor. Köszönöm szépen. Az árnyék jelentéstevő kapják meg a szót. Először Faria úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves képviselőtársaim! Először is meg szeretném köszönni előadó társamnak ezt a jelentést. Én vagyok az árnyék jelentéstevő frakcióm nevében. Itt az Európai Unió előtt álló nagy kihívásokról van szó, a világ átalakítása, a 2030-as ágenda, a fenntartható világért. Ezek azok az ENSZ célok, amelyhez közelíteni szeretnénk mi is. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak egy, egy ritka esélye van, hogy jelentős lépéseket tegyen a fenntarthatóság érdekében. Ugyanakkor a 2030-as menetrend végrehajtásához még sokat kell tennünk a bizonytalanság, a kétértelműség élet, időszakát érjük, és bizony nagy a kísértés, hogy a komplex jelenségekre, mint az éghajlatváltozás vagy a pénzügyi és gazdasági válság egyszerű válaszokat adjunk. Márpedig ez bonyolult jelenségekre nem lehet egydimenziós válaszokat adni. Maga az előadó is erről beszélt az előbb. Ez kell, hogy vezesse a munkánkat, és ez kell, hogy vezesse a tollat, melyel ezt a jelentést megfogalmazzuk. Például a politikai jövőkép, a politikai vízió kialakítása egy konkrét akcióterv kialakításához kell, hogy vezessen, azért, hogy a 2030-as menetrend keretében megfogalmazott céloknak megfelelhessünk. Aztán az, az SDG-k európai szinten való végrehajtását is konkrét lépésekben kell meghatározni azért, hogy a fenntarthatóság célja valósággá váljon. Ez a jelentés még egy első egyeztetési fázisban van, Fontos, hogy bezárjuk a kiskapukat, az inkoherenciát, az egyes szakpolitikák között kigyomláljuk, koherens, integrált szakpolitikákat kell kialakítani, rövid, közép és hosszú távú politikai célokat kell meghatározni. Annak érdekében, hogy az SDG-k megfelelő módon alkalmazhatóak legyenek. Egy sor indikátort is ki kell alakítani, formalizálni kell a célokat, annak érdekében, hogy az elért célt fenntarthatóvá tegyük, és persze még egy csomó más prioritásról is beszámolhatnék. A jelentés ezen felül felszólítja majd a bizottságot arra is, hogy éljen mandátumával, jelesül az Agenda 2030-as vagy 2030-as menetrend legfőbb elveit érvényesítse. Egy pragmatikus akciótervet akarunk látni. A 2016-os bizottsági közlemény, melynek címe a fenntartható Európához vezető következő lépések megerősíti a fenntartható fejlődés elvét, amely a fenntarthatóság menetrendjében szerepel, de ugyanakkor a bizottság anyagában kevés konkrétumot olvasunk. A bizottság például valahol arról beszél, hogy egy stakeholder platformot, tehát a szereplők egy fórumát kell létrehozni a legjobb gyakorlatok cseréjét, cseréje területén az SDG célok végrehajtása során. Mondja a bizottság, a tagállamok, illetve az Európai Unió szintjén kell ezeket létrehozni, ezeket a fórumokat. Nos, ezeket a szempontokat szeretném én megjeleníteni a módosítóimban, de úgy, hogy szorosan együttműködöm az előadóval, hiszen a fenntartható fejlődés az Európai Parlament munkájának homlokterében áll, és valóban kulcs szerepet kell, hogy játszunk annak érdekében, hogy mindenki számára fenntartható és méltó életet biztosítsunk a Földünk által biztosított keretek között. Köszönöm szépen, Erbrandi képviselő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, meg szeretném köszönni Szebb Dánsznak jelentéstervezetét. De először a bizottság közleményével kezdem mondandómat. Általában nagyon pozitívan állok hozzá a bizottság munkájához. Itt azt kell, hogy mondjam, hogy igazán sokkolt ez a közlemény. Sok, sokkoló módon gyenge ez a közlemény. Legfeljebb a címmel érhetek egyet, az fenntartható európai jövő, jövőhöz vezető lépések. Teljesen meghökkent, hogy a bizottság az SDG-k lényegét nem ismeri fel. Hogyha a millenniumi fejlesztési célokat az SDG-kkel hasonlítjuk össze, akkor ütlő egy hatalmas különbség. Jelesül, hogy az ENSZ ismeri, hogy a, szent, a szegénység csökkentésére csak akkor van lehetőség, hogyha az est, a sustainable a fenntarthatóságot érvényesítjük. Voltaképpen tehát meg kell vizsgálni, hogy az SDG-k hol a Európai Bizottság voltak éppen nem tesz más, mint megvizsgálja, hogy az SDG-k hol fedik, hol vannak fedésben az európai célkitűzésekkel. Persze hatalmas kihívások előtt a munkahelyeket kell teremteni, a menekült kérdés, Szíria, elő, előrekszik a lakosság Európában, de mindez eltörpül egy hatalmas kihívással szemben, jelesül, hogy hogyan állunk át egy fenntartható gazdaságra. Ez minden további lépés kondíció színek van onnyam, csak akkor lehetünk sikeresek a többi szak, szakpolitikában, hogyha fenntarthatóság célját érvényesítjük, és a bizottság elvéti ezt a célt. Nem érte miért. A parlament nevezte ki az első bizottsági alelnököt, bízta meg a fenntarthatóság céljának kezelésével azt mondtuk, hogy minden más szakpolitika lényege legyen a fenntarthatóság. Nézzük meg a bizottság anyagának hetedik oldalát. Ez azt mondja, az európai szociális modell nem lesz fenntartható, ugye ez a szó fenntartható, hogyha a növekedés jelenlegi szintén marad meg. Nem, nem, nem. Az jövendőbeli szociális modell akkor lesz fenntartható, hogyha sikeresek leszünk abban, hogy a gazdaság fenntartható legyen itt egyszerűen valóban a fenntarthatóság kérdéséről van szó. Hogyha Amerika arról beszél, hogy Amerika először, akkor ne arra úgy válaszoljunk, hogy Európa először, hanem fenntarthatóság először. Ez kell, hogy legyen az üzenetünk. És ezt nem tesszük meg. Nézzük a biológiai sok sok sokszínűség kérdését, vagy nézzük, ugye ez az életbiztosításunk, a semmilyen biodiverzitási célnak nem felelünk meg. Erre a bizottság mit tesz? Semmit. Babérjain ül, ö, hát, hát még is nincsenek. Lehet, lehet, hogy Vella biztosnak kellene ezt portfóliójába komolyabban vennie, de azt gondolom, hogy a legmagasabb szinten kellene vállalni ezt a kérdést. Azért nyomatékosítom a kérdés fontosságát, mert valódi útválasztónál vagyunk. Az Brexit, egyrészt negatív hír, másrészt lehetőségünk van arra is, hogy az európai politikákat megfordítsuk, nem csak a jelenleg MFF, jelenlegi MFF áttekintéséről, hanem a jövő MFF-éről is gondolkozunk, és az FC-ben a fenntartható növekedés miért nem kondíciós színek van mondja minden beruházásnak. Olyan beruházásokat finanszírozunk, amelyek negatív kihatással vannak a biológiai diverzitásra, vagy a környezetre. Tehát nem jó lépéseket teszünk, mi több negatív irányba lépünk el. Az FC-t át kell alakítani ennek fényében. A kap teljesen reménytelen a közös agrárpolitika ilyen szempontból. Nagyon izgalmas időket élünk, és erre a bizottság előáll egy ilyen semmit mondó általános fenntarthatósági stratégiai anyaggal, amely voltak éppen a címében már mindent elmond. Szóval azt mondanám, tisztelt bizottság, durálkodjatok neki újra munkának, aztán mi is elvégezzük a mi munkánkat, de hát persze örömmel dolgozom majd együtt az előadóval, illetve várom a bizottság válaszait, és szívesen látnám Timmermans biztosot itt a körünkben, amikor megválaszolná, hogy miért fecsérelték el a lehetőséget ebben a közleményben. Köszönöm. Ekkor tessék parancsoljon. Ja, vielen Dank, eigentlich kann ich... Köszönöm szépen az előttem szólóhoz kapcsolódhatok. A 2016-os őszi közleményében az Európai Bizottság azt mondja, a társadalmak előtt ma sok fenntarthatósági probléma tornyosul, éghajlatváltozás, nem fenntartható energiafelhasználás. Egyetértek én ezzel a probléma leírással, de ugyanakkor mélyen csalódtam, hiszen a bizottságban semmilyen jövőkép, semmilyen vízió nem fogalmazódik meg, semmilyen fajta politikai válaszokat nem fogal meg a bizottsági közlemény, amelyekkel a problémák meghaladhatóak volnának. Hogyan fordulhat az elő, hogy a fenntartható fogyasztás és a fenntartható termelés kérdését, kérdésére fittyet hány a bizottság közleménye? Nem tudom elképzelni, megérteni, hogy e kérdésnek miért nincs abszolút prioritása, hiszen a lenni vagy nem lenni kérdését éljük meg, e, bolygunk élete a tét. E, ilyen módon a bizottság anyagát nem lehet elfogadni. Például a környezetvédelmi ügynökségről mondottak um, is aggasztató, aggasztók, hiszen az e, a FAO jelentése világossá tette, hogy a mezőgazdasági termelés az természetes egyensúlyt a, biolo- a természetben hogyan veszélyezteti, a biológiai sokszínűséget hogyan veszélyezteti. Erről se szól a bizottsági anyaga. Hillal Elva asszony ajánlását érdemes figyelembe venni. Ő az ENSZ rendkívüli előadója, az élelmiszerhez való jogjelentést jegyzi, és ő az európai termelési és fogyasztói öm, hozzáállásának gyökeres átalakításáról szól, a kap greeningje kizöldítése nem elegendő az ökológiává tétele. A bizottság javaslata nem becsvágyú, ráadásul felületes és felelőtlen, mi több ignoráns, tudattalan. Zár vidéken azt szoktuk mondani, hogyha a butaság fájna, akkor a világ utolsó sarkában is hallanánk a bizottság jaj kiáltását. Tehát ezt az anyagot át kell dolgozni. Thank you, Mr. Eck. Most pedig magamnak kell megadnom a szót, elnézést nem tudtam, hogy én fogom vezetni az ülést, úgyhogy most magamnak adom meg a szót. Igyekszem rövidre fogni magamat először is. Egyetettek kollégáimmal, hogy csalódott voltam a bizottság közleményét olvasva, hiszen nagyon messze áll ez az SDG-kben megfogalmazott céloktól, határozottabb lépésekre van szükség az EU részéről, hogy jobban megközelítsük a fenntartható fejlesztési célokat, az SDG-ket. Üdvözlöm az előadó munkáját, kitűnő munkát végez. Valóban az a cél, hogy tisztázzuk, mit tehetünk ebben a helyzetben. Üdvözlöm a tervezetben azokat a kijelentéseket, amelyek felszólítják a bizottságot, hogy az európai célokat és az európai eh, szabályozókat az SDG-khez közelítse, többek között az éghajlat célokat. Szól a jelentés tervezet arról, hogy e meg le kell lenerőznünk, hogy a jelen éghajlat célok megfelelnek az SDG-knek. A körforgásos gazdaságról mondottakat is üdvözlöm a jelentéstervezetben, hiszen én magam is úgy gondolom, hogy nem elegendő itt csak kozmetikázni az európai gazdasági modellt, hanem valóban valami egészen új rendre van szükség. A városokról eh, és a régiókról mondottak is nagyon fontos kijelentések, ugyanakkor van egy-két terület, ahol szerintem még meg lehet erősíteni a jelentéstervezetet. Egyrészt úgy gondolom, hogy a bizottság részéről egy szisztematikus átvilágításra van szükség. Minden EU szakpolitikát és minden finanszírozást valamint a tagállamok finanszírozását át kell világítani a tekintetben, hogy fenntarthatóak-e, megfelelnek-e a fenntartható fejlesztési céloknak, az SDG-knek. Úgy érzem, úgy látom, hogy még mindig nincsen szisztemikus átvilágítás, rendszerszerű átvilágítás, azt megvizsgálandó, hogy a különböző szakpolitikai területek segítenek elérni ezeket a célokat. Aztán a környezetvédelmi végrehajtási áttekintés a bizottság részéről ez irányba tett lépésnek tekinthető, de ez nem elegendő. A meglévő stratégiák és rendeletek végrehajtása sem elegendő, sem megnyugtató kellőképpen, tehát Túl sok játékteret biztosítanak ezek a tagállamok számára, és túl kevés az ellenőrzés az Európai Bizottság részéről. Ezen felül úgy gondolom, hogy a biológiai sokszínűség, a biodiverzitás kérdésében is határozottabban kell szólni. Ez az egyik legnagyobb probléma, amelyel szembenézünk a fenntarthatóság kérdésében. Az EU biológiai sokszínűsége és ökoszisztémái vannak veszélyben. Sokkal többet kell tenni annak érdekében, hogy ezt megvédjük, határozott stratégiákkal, másrészt pedig a meglévő rendeletek jobb, határozottabb végrehajtásával. Végezetül pedig van egy csomó további kérdés, amelyekről az árnyék jelentéstevői üléseken még eszmét cserélünk, de az Evernis Raising, a figyelemfelhívás és az oktatás kérdését szeretném kiemelni. Azt látjuk Európában, hogy néha a tagállami kormányok, néha pedig a társadalom fordít hátat a fenntarthatóság kérdésének, ezért az oktatásra és a figyelemfelhívásra forrásokat kell biztosítani, meggyőzendő így, meggyőzve így, hogy a fenntartható európai gazdaság lehet egyedül, egyedül állók annak, hogy sikeresek legyünk a 21. században. És most pedig Evi asszony kapszott parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, egyetértek én is a Dánsz kollega által bemutatott jelentéstervezettel, ugyanakkor nekem is nyomatékkal kell bírálnom a bizottság kiinduló anyagát közleményt. Először is az értékelés alapjául adó szolgáló adatok nem kielen, kielégítőek. A Környezetvédelmi Hatóság 2016-os adataiból kellene kiindulni, és ez alapján látjuk, hogy a helyzet nagyon kiábrándító, nagyon szomorú a 30 indikátorból 4 rosszabbodást mutat, ahelyett, hogy jobbulást mutatnám, Például a biológiai sokszínűség, a habitátok, az életterületek megőrzése, vagy pedig az éghajlatváltozás kiváltó gázok kibocsátása területén rosszabbodás mutatkozik, ez utóbbi a közlekedés területén, valamint a, a felszíni vizek tekintetében nem rendelkezünk megbízható adatokkal, a tagállamok egyszerre nem juttatják el az információkat. Ezeket a célokat tehát nem tudjuk elérni 2020-ig, ehhez kétség már most sem férhet. Van egy csomó más ágazat, ahol javulás tanúi vagyunk, de ugyanakkor nehéznek tűnik, hogy 2020-ig elérjük a célokat. Melyek ezek a területek? Például a, um, a, a, um, a azon területek megőrzése, amelyeket a széndiokszid veszélyeztet, vagy pedig a zaj szennyezés csökkentése, vagy a hús és hal termelés, a halászat, a állattartás, valamint a más gazdasági ágok fenntarthatóság, fenntartható vetétele. Mindennek fényében, ezen kiábrándító keret fényében hasznosabb lenne, hogy azokra az ágazatokra koncentráljunk, ahol a közösségi fellépés, fellépést új lendülettel kellene ellátni. El kell gondolkozni azon is, hogy melyek az indikátorok, a mutatószámok, és hogyan tudjuk az értékelést végrehajtani. Miért? Azért, mert túl gyakran olyan indikátorokkal dolgozunk, amelyek túl kevésé pontosak. Mondok egy példát. Például a városokban a levegő minősége a PM10 csökkenéséről beszélünk, de ugyanakkor a, a finom por vagy a finom részecskéknek való kitételt nem mérjük, hiszen vannak mikrorészecskék, vagy pedig vannak a, a nitrogén, a NOx nak való kitételt sem mérik kellő biztonsággal. Éppen ezért fontos, hogy minden egyes közleményben pontos adathalmazzal dolgozzunk. Az egyik politikai terület, amelynek működési hiányosságaira többször rávilágítottunk, pedig maga az ETS, az Európai Kibocsátás Kereskedelmi Rendszer. Erre is fel kell hívnunk a figyelmet. Ez egy olyan rendszer, már mint az ETS, amely nem működött igazán ösztönzőként, nem sikerült elérni a célját, jelesül, hogy az ipar fenntartható termelősi vagy tisztább termelési módszerekre váltson. Mi több, az Európa által biztosított támogatások nagy része, nagy és nem haszon, hasznos, ráadásul gyakran szennyező beruházásokra használják fel ezen támogatásokat, és gyakran még a fosszilis energiaforrások kioknázását vagy felhasználását is támogatjuk. Ez nem az az irány, amelyet követnünk kell. Köszönöm szépen. Ornáló asszony. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a jelentéstevőnek is a munkát. Itt van a bizottság dokumentum, ami az Európai Unió jövőjéről szól, hogy ez mennyire lesz majd fenntartható, de ez csak nagyon szörmentén említi a munkahelyteremtést, a nők és férfiak közötti esélyegyelőséget, az energia átállást és a munkanélküliség kérdését. Nem látok én ebben semmilyen nagy paradigmaváltást, hogy az Európai Unió működése hogyan változna meg. Szerintem nem elég erős ez a szöveg. Én úgy gondolom, hogy meg kell néznünk, hogy mik a probléma gyökerei. Meg kell néznünk azt, hogy milyen gazdasági problémák, emberi problémák vannak itt az Európai Unióban, és hogy ez milyen környezeti problémákat hoz létre, például azt az óriási elképesztő mennyiségű műanyag szemetet, amelyet el kell viselniük az, e, a tengerek és óceánok élővilágának. Aztán itt vannak a megújuló energiaforrások, illetve az átállás a megújuló energiaforrásokra, a napenergia, a szélenergia, és azok a problémák, azok az akadályok, amelyek megakadályozzák ezt az egészséges átállást. Igazából úgy gondolom, hogy semmire nem jó az, hogy mindenféle kezdeményezéseket hozunk, hogyha a megújuló energiaforrások felhasználása a gyakorlatban nem tud megvalósulni, és hogyha a saját piacunkat és a saját gazdaságunkat olyan helyzetbe hozzuk, hogy egyszerűen nem életképes a világpiacon. Köszönöm szépen. Az árnyék jelentéstevők után bárki más hozzászólhat. Köszönöm, elnök úr. Eléggé jó és bő volt, amit hallottunk. Csatlakoznék ahhoz, hogy nagyon hasznos információkat kaptunk, de mégis szívélyesen köszönöm a jelentést, hiszen minnyájunk felelőssége az, hogy éljünk a lehetőséggel, hogy megfelelő irányba lépjünk. Én az Agri szakbizottságban vagyok jelentéstevő, és megállapíthattam a jelentésében, hogy az agrárpolitika, főleg a mezőgazdaság és az erdészet még nem játszik itt szerepet. Esetleg ezen a téren még benyújtanék módosítókat, hiszen utalnunk kell arra, hogy az erdőgazdálkodás és a mezőgazdaság tekintetében több millió munkahely van, és itt mindenképpen védenünk kell a biodiverzitást. Németországban minden harmadik hektár, amelyet a mezőgazdaság használ, valamilyen környezetvédelmi területen van, és természetesen a biodiverzitás érdekeit szolgálja. Tudom, hogy még van hely, van alkalom lehetőség javítani, de igazából én nem szólnék olyan negatív szavakkal a mezőgazdaságról, mint néhányan előttem. Itt családokat szeretnénk védeni, akik a biodiverzitás érdekében tevékenykednek, a fenntarthatóság érdekében tevékenykednek, és természetesen a mezőgazdaságból meg is kell élni. Nagyon fontos az, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt, és remélem, hogy sikerül is mint említettem, eh, itt is benyújtok majd módosítókat. Thank you very much. Next speaker is Madame Dali. Köszönöm szépen, Dali asszony a következő hozzászóló, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönjük a lehetőséget, hogy hozzászólhatok, és természetesen én is úgy gondolom, hogy eh, az SDG-knek prioritásnak kell lenniük. Meg kell néznünk, hogy mik az alapfeltételei az SDG-knek, és hogy az Európai Unió 2020-as agendájában milyen alapvető célkitűzések szerepelnek. Ami az előadó munkáját illeti, azt hiszem, hogy nagy fába vágta a fejszéjét, hiszen ezeket az alapelveket nem is olyan egyszerű a gyakorlatban megvalósítani. Úgy gondolom, hogy a szöveg, ami létrejött, jó szöveg, és ezt megfelelő munkaalapnak tekinthetjük ennek mentén további ötleteket dolgozhatunk ki, és a mi politikai frakciónk úgy gondolja, hogy cselekvési tervre van szükség méghozzá a lehető leggyorsabban. Olyan cselekvési tervre, amely minden egyes politika középpontjába helyezi a fenntartató fejlődést. Tehát bármilyen Európai Uniós szakpolitikáról legyen is szó, ennek mindenképpen koncentrálnia kell a fenntartható célkitűzésekre, és úgy gondolom, hogy a 2030-as stratégiát már ezen irányvonalak mentén kell kidolgozni. Több cselekvésre, több gyakorlati fellépésre van szükség, és ezen kívül az is fontos, hogy megvizsgáljuk azokat a problémákat, amelyekkel a közeljövőben szembe kell néznünk. Az Európai Unió természetesen az elmúlt néhány évben számos erőfeszítést tett az aktuális problémák megoldására, például a migráns helyzettel kapcsolatos problémák megoldására. Itt is figyelembe kell venni a fenntartható célkitűzéseket, bár tudom, hogy az óriási kihívás számunkra. Mindez összefügg azzal is, hogy a különböző tagállamok gazdasága, sőt a különböző régiók gazdasága nem ugyanolyan fejlesztési vagy fejlettségi szinten áll, és ezek a különbségek még nagyon sokáig meg is fognak maradni az Európai Unióban. Ennek ellenére koherens európai fellépésre van szükség, és így kell elérnünk a fenntarthatósági célkitűzéseket humanitárius kérdésekben, biztonsági kérdésekben és kereskedelmi kérdésekben egyaránt. Úgy gondolom, hogy minden olyan döntés, amit az Európai Unió meghoz, figyelembe kell, hogy vegye azt, hogy ennek milyen kihatásai és milyen következményei lesznek, ugyanis az, amit ma eldöntünk, az kihatással lesz a mi életünkre és a következő generációk életére is. Mindenképpen így kell gondolkodnunk, és ha így gondolkodunk, akkor valószínűleg úgy fogunk visszatekinteni arra az időszakra, amikor döntéshozók voltunk, hogy igenis felelős döntéseket tudtunk hozni. Őszintén remélem, hogy az előadó és az árnyék előadók együtt tudnak majd működni, és létrehoznak egy olyan jelentést, amely megfelelő erővel bír, és a valós problémákra koncentrál. Tehát mindenképpen erős fellépést várok el a parlamenttől. Köszönöm szépen. A bizottságra nézek, Smáker asszony itt van? Hogyha igen, akkor már is az övé a szó. Köszönöm szépen, köszönöm a szót, és köszönöm az előadónak a munkát. Üdvözöljük ezt a szöveget. Örülök, hogy itt lehetek, és hát természetesen vettem a lapot, hallottam a komoly kritikákat, feljegyeztem ezeket. A mi perspektívánkból nézve nagyon fontos, hogy lefedjük ezeket a kérdéseket, hogy foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, és hogy megfeleljünk azoknak a kihívásoknak, amelyeket az előadó, illetve a parlamenti képviselők is megemlítettek. Amikor a közleményt kidolgoztuk, akkor mi is ezen gondolkodtunk. Ugyanazt tettük, mint az előadó, amikor kidolgoztuk ezt a közleményt, megnéztük, hogy milyen területeket fednek le az SDG-k, és mindenképpen úgy gondoljuk, hogy a környezeti politikák hozzájárulnak az SDG-k végrehajtásához, de nem csak erre van szükség. Tehát nem csak környezeti dimenzióról van szó, hanem szociális dimenzióról is, és az igazságos átmenet, a Just Transition alapelvét is figyelembe kell venni. Mindenképpen úgy gondoljuk, hogy az Európai Uniónak a fenntarthatóság kapcsán nagyon jó kiinduló pontja van, ehhez kapcsolódnak az energiauniós politikák is, illetve a körkörös gazdaságra vonatkozó politikák. Nyilván fontos, hogy ezt a vezető szerepet a jövőben is meg tudjuk őrizni. Na most ezt hogyan fogjuk megtenni? Hát nagyon sok széles politikai célkitűzés elindult, és nagyon sok támogatást kaptunk ezekhez a politikákhoz. Természetesen a stratégiák mainstreamingje az egyik legfontosabb célkitűzés, mind a környezeti témában, mind pedig a többi témában. Az SDG-k tulajdonképpen irányvonalak a következő időszakban elvégzett munkához, ehhez tartja magát a bizottság is, mint ahogy azt a közleményben is megfogalmaztuk. A jobb jogalkotási eszközöket mindenképpen alkalmazzuk, együtt kell dolgozni a minden egyes intézménynek az SDG-ken, valamint a Project Teamet is nagyon fontosnak tartom. Az első alelnökünk elnökli a fenntartató célkitűzésekre vonatkozó project groupot egyébként. Mindez azt is jelenti, hogy amikor majd elindul a második lépcsős munka, illetve a fehér könyv, amit egyébként már elindítottunk, és amivel kapcsolatban most nincs időm részleteket elmondani, tehát amikor ezek egy kicsit már előrébb jutottak ezek a munkák, akkor ezeknek az aspektusait is figyelembe fogjuk venni, ugyanúgy, mint amikor a mostani politikákat kidolgoztuk. És akkor most nézzük a konkrét hozzászólásokat a parlamenti képviselők részéről. Először is maximálisan egyetértek az előadóval, és mindazokkal, akik elmondták, hogy az SDG-k tulajdonképpen új gondolkodásmódot és új munkamódszert igényelnek, ez benne van a közleményünkben is. Ez azt jelenti, hogy új módon, hogy konstruktívabban kell együtt dolgoznunk és előre néznünk, és ennek kapcsán egy érintett felek között megvalósuló platformot hoztunk létre, ahol minden egyes tagállam megvizsgálhatja, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem működik. Egyfajta társ ellenőrzés és egymástól tanulás is megvalósul majd ezen a platformon, hogy magasabb szintre emeljük a fenntarthatóságot. A mérések fontossága is felmerült. Valóban az ENSZ-nek jelentést kell tenni, aztán itt van az európai szintű jelentéstétel, ez is működik minden egyes tagállam szintjén. Az elmúlt hónapokban nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy milyen mutatókkal kellene dolgoznunk, és hogy az első monitoring jelentés hogyan nézzen majd ki. Erre ugye 2017-ben majd a későbbiek folyamán kerül sor. Egy átfogó cselekvési terv gondolata is felmerült, na most mi a közleményben nem ezt az utat választottuk. Mi úgy gondoltuk, hogy egy olyan általános cselekvési terv, ami mondjuk az összes SDG-re kiterjed az elkövetkező 15 évben, nem a legüdvösebb út, szerintünk inkább az éves programokkal való gondolkodás, vagy éves programokban való gondolkodás lenne hatékonyabb. Herberándi úrnak köszönjük a kritikát és a nagyon egyértelmű állásfoglalást. Először is szeretném elmondani, hogy mi gazdasági menetről tulajdonképpen úgy beszéltünk, hogy a közlemény legvégén kimondjuk, hogy az Európai Uniót a világgazdaságban új sínre kell helyezni, és új sínen kell elindítani. Itt a körkörös gazdaságra vonatkozó célkitűzések is nagyon fontosak. Tehát ilyen módon jelenik meg ez a gondolat a közleményünkben, így jelenik meg ez az SDG-k fényében, tehát, hogy a körkörös gazdaság nagyon fontos az SDG közül 8 célkitűzés megvalósításában, ez megjelenik konkrétan a közleményben is, valamint a jobb forrásgazdálkodás fontossága. Többen önök közül elmondták, hogy a fitness checket bár elvégeztük, de szükség van a cselekvési tervre. Reméljük, hogy a cselekvési tervet el fogjuk fogadni még ebben a hónapban. A bizottság megnézte a világméretű célkitűzések és a világméretű kihívások kérdését, hogy melyek azok a fellépések és cselekvések, amelyek valóban sürgősek és fontosak, tehát így próbáljuk a legégetőbb kérdéseket azonnali cselekvésekkel orvosolni. Végezetül pedig Dali asszonynak szeretnék válaszolni. Igen, a migrációs kihívások a legnagyobb kihívások jelen pillanatban, és szeretnék rámutatni arra, hogy a közlemény megnézi, hogy mi történik az Európai Unión belül, ugyanakkor van egy európai konszenzus nevezetű dokumentum is, amely ezt kíséri, amely a külső fellépésekre is koncentrál, valamint arra, hogy hogyan lehet összehangolni a külső és belső cselekvéseket. Tulajdonképpen erre kötelez minket a közlemény. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Akkor most zárjuk le a vitát, és Dánsz úrnak megadom a szót egy záró hozzászólásra. Köszönöm elnök asszony, mindenkinek köszönöm a hozzászólást, mindenkinek köszönöm a segítséget. Mint ahogy elhangzott, elég sok baj van a közleménnyel, és egyetértek mindazokkal a kollégákkal, akik a gyenge pontokat itt felvázolták. Azt hiszem, hogy két út áll előttünk. Elképzelhető az, hogy annyira egyértelmű az ambíció hiánya, hogy nem tudunk más tenni, mint hogy javaslunk egy egészen más utat, mert ezen javítani nem nagyon lehet. A mi jelentésünk tulajdonképpen kimondja ezt a kritikát, és azt is, hogy más úton kellene elindulni. Óriási kihívások tornyosulnak előttünk, és azok a tudósok, akik a nagy korazátonyokkal foglalkoznak, egyszerűen azt mondták, hogy feladjuk, bedobjuk a törölközőt, nem tudunk mit tenni. Tehát azt mondják, hogy nincs mit tenni. És akkor mit mondunk majd a gyermekeinknek és az unokáinknak? Azt mondjuk, hogy hát bocs, elfáradtunk, bedobtuk a törölközőt, és nem csinálunk semmit. Ezt nem választhatjuk, ezt az utat. Hát most komolyan mert akkor ez nem csak a jövő generációinak lesz kudarc, hanem nekünk is ez a mi kudarcunk lesz. Gondolom, hogy mindenkinek feltűnt a bizottság válaszában az, hogy belső harcok is folynak a bizottságon belül az ambíció szint belövésével kapcsolatban. A támogató struktúrákra, minden egyes támogató struktúrára szükségünk van, hogy igenis ambiciózus jelentéseket tudjunk elkészíteni, de ehhez a bizottság eszközei is szükségesek. Úgyhogy meg kell találnunk azokat a bizottságon belül, akik hajlandóak erre az ambiciózus munkára. Nem annyira vonzó ez nyilván, mert nagyon nehéz lesz, és egyszerűbb ülni és várni, hogy valami majd történik, és reménykedni, hogy nem omlik össze minden, de hát ezt mégsem tehetjük. Az SDG-knél azt sem szabad elfelejtenünk, hogy egy összefüggő képet kell látnunk, és nem külön-külön szereplőket és külön-külön célkitűzéseket. Tehát ez nem csak arról szól, hogy van egy listánk, amin ki kell pipálni bizonyos tételeket. Herbrandi úr is elmondta, hogy ez a megközelítés, ez a lehető legrosszabb megközelítés, ez a legnegatívabb menetrend. Úgyhogy minden szinten javítani kell ezen a kipipálós listán javítani kell, a biodiverzitást meg kell erősíteni, a migrációs válságra adott kérdéseket hatékonyabban kell kezelni, a tagállamok közötti különbségeket csökkenteni kell, tehát nagyon sok feladat van, és mindennek benne is kell lenni a jelentésben, amit elkészítünk. Úgyhogy remélem, hogy nem olyan vita lesz már megint, amikor hagyományosan egymás ellen fordulnak azok a frakciók, amelyek mindig egymás ellen szoktak fordulni, hanem remélem, hogy végre egyszer az életben mindenki felismeri, hogy itt most tényleg nagyon fontos kérdésről van szó, és mindenki félreteszi a saját kicsike frusztrációit, és nem jön létre egy olyan szokásos közlemény, amilyet mindig legyárt a bizottság, hanem mindenki felismeri, hogy közös ambícióra van szükség a frakciók között és az Európai Uniós intézmények között. Tehát remélem, hogy senki nem állít belülről akadályokat az ambíciók elé. Szóval legyünk annyira nagyra törőek, amennyire csak lehet, és akkor úgy gondolom, hogy másokat is magunkkal viszünk majd. Köszönöm. Köszönöm az előadónak, és köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a vitához. Nézzük akkor, hogy mi történik majd ezzel a szöveggel. Nézzük a fontos dátumokat. A módosítók benyújtásának határideje április 25-11 óra. Aztán az MVIS vitára valószínűleg június 21-22-én kerül sor, és akkor lesz a szavazás is és ezzel lezártuk a hetes napirendi pontot, és áttérhetünk a nyolcadik napirendi pontra. Ez egy éves eszmecsere Hans Brunix professzorral, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatójával. Have a seat. So, thank you very much for... Köszönjük szépen, hogy eljött a mai napon a szokásos éves eszmecserére a szakbizottságunkkal. A 2017-es ügynökségi munkaprogramról fogunk most beszélni. Azt hiszem, hogy már is megadom önnek a szót. Tartsa meg a bevezető beszédét, és utána a kollégák valószínűleg kérdésekkel rukkolnak majd elő, és akkor vitázhatunk is, tehát a igazgató úr 10 percet kap. Köszönöm, elnök asszony. Igen, tisztelt képviselők. Nagyon jó lehetőség, hogy elmondhatom, hogy mit teszünk, hogy hogyan támogatjuk a mi részünkről az európai politikát. Természetesen nem ez az első megbeszélésünk az Európai Parlamenttel. Eléggé gyakran járok szakbizottságokban, most innentől, innen az EMISZPE megyünk, és megpróbáljuk informálni az érintett szakbizottságokat arról, hogy hogyan látjuk a helyzetet. Volt egy megbeszélésünk már, amikor a képviselők a kopenhágai központunkban jártak, számos képviselő eljött Kopenhágába, a titkárságnál voltunk, az igazgatóságnál, és természetesen bármikor szívesen látjuk elő az előadókat, árnyékelőadókat előadókat az önök részéről. Amit szeretnék elmondani, az az, hogy a munkánk a több éves munkaprogramunkon alapul. A lényege pedig az, hogy szeretnénk a hosszú távú átmeneteket előkészíteni. Ez azt jelenti, hogy természetesen támogatjuk az AKI kommunotert, a közösségi vívmányokat, hogy értelmet adjunk nekik. Elsősorban partnereinket informáljuk a klímaügyi főigazgatóságot és a környezetvédelmi főigazgatóságot. És 2030-ig, sőt 2050-ig dolgozunk, hogy a termelés és a fogyasztás előrejelzéseinek megfelelőbben alakítsuk a politikánkat. Tehát ezt a több éves munkaprogramot akkor hoztuk létre, amikor még nem volt energiaunió, még nem volt körforgásos gazdaság, akkor még nem voltak fenntarthatósági célok. És ezek ismerete nélkül kellett összeállítanunk programunkat. Mi a 28 tagállamnak dolgozunk, ezen kívül vannak még máshonnan is tagjaink az Európai Unión kívülről. Nagyon fontos az, hogy az európai agendákkal összhangban dolgozunk. Most szeretném bemutatni, hogy milyen stratégiai területeken dolgozunk. A leglényegesebb az információs politika, tehát hogy informáljuk a partnereinket, a légszennyezés, illetve a nemzeti kibocsátási plafonokról szóló irányelv. Évente jelentést teszünk erről a témáról, és általában nagyon nagy a politikai figyelem. A levegő minőségéről szóló jelentésünk nagyon érdekli a tagállamokat, és örülünk, hogy támogathatjuk a tagállamokat alapvető vizsgálatokkal, alapvető adatokkal. Szeretném kihangsúlyozni, hogy egyre inkább kiterjesztjük figyelmünket a egészségügyi kérdésekre, illetve a közutakon keletkező kibocsátásokkal. Egy technikai jellegű dolog, például az ipari kibocsátásokról szóló irányelv, természetesen itt is szorosan együttműködünk a környezetvédelmi főigazgatósággal. Európai és tagállami szinten is adunk tanácsokat. Az Energia Unió keretén belül három pillérben tevékenykedünk, tehát a üvegházhatású gázok, a megújuló energia és az energiahatékonyság témakörében. Az Európai Unió energia csomagja, amely 2020-ig érvényes, szorosan összefügg a tevékenységünkkel, hiszen a 2020-ig megvalósítandó célok állapotáról jelentünk. A Klíma Adept platform munkája arról szól, hogy megvizsgáljuk, hogy hogyan csökkentsük a klímaváltozás hatásait. Négy évente írtunk jelentést Európa helyzetéről, hogy hol sebezhető Európa a klímavédelem tekintetében, és a Párizsi megállapodás értelmében ez a téma most fokozottabb érdeklődésre tart igényt az Európai Unióban és a tagállamok részéről is. Egy további nagyon lényeges téma, amivel foglalkozunk, az az európai víz, európai vizek helyzetéről szóló jelentés. Itt nagyon sok dolgunk volt a vízminőséggel, az ipari vízszennyezéssel. Ezt az Európai Vízinformációs Rendszer segítségével tesszük. Ez a politikusoknak, a tudósoknak és a polgároknak is nagyon lényeges, hiszen hozzáadunk egy tengeri komponenst is a munkánkhoz. Ez átvezet rögtön a következőre, következő témákra, hiszen egyre növekszik a tengerek ekoszisztémájára való figyelem. Már az idén előkészítjük a 2019-es jelentésünket, amely a tengerek állapotáról szól. A biodiverzitás stratégia természetesen összhangban áll azzal a munkával, amely a habitát és a madarakról szóló irányelvvel függ össze. Tehát a biodiverzitási stratégia az mindenhol megjelenik. Támogatjuk az intézményeket a munkánk révén. Az utolsó ponton pedig, hogy eh, megnézzük a megfigyelés és jelentés helyzetét. Ennek a lényege az, hogy csökkentsük a terheket, és garantálnunk kell, hogy a jelentés és a megfigyelés minősége teljes mértékben megfelel a törvény szellemének. A kettes számú stratégiai terület a rendszer szintű kihívások felbecslése. Ide tartozik elsősorban a körforgásos gazdaság, a hatékonyság, hogy hogyan bánunk a természeti kincsekkel. Itt együttműködünk a tagállamok tudományos intézeteivel, az Eurostattal és a környezetvédelmi főigazgatósággal. Hogy ezeket említsem. Itt eléggé tágterületen mozgunk a körforgásos gazdaság tekintetében, és ez látható is volt a tavaly jelentésünkben. De megpróbáljuk áthidalni a hiányosságokat, és megpróbálunk azokra a területekre koncentrálni, ahol hiányosak az információk. A fenntarthatósággal összefüggő átmenetek, tehát ez a hetes környezetvédelmi cselekvési tervbe került felvételre. Dolgozunk az energiarendszeri megközelítéssel, a Párizsi megállapodással összhangban. Ezen kívül foglalkozunk a közlekedési, szállítási agendával, hogy hogyan járulhat hozzá, és nagyon fontos az, hogy a közlekedésben a széndiokszid kibocsátás csökkentsük, és ezen kívül foglalkoztunk a közös agrárpolitika reformjával. Ez a úgynevezett városi agendával kapcsolatban merül majd fel Európában. Valaki említette már, hogy mi adat alapú megfigyeléseket végzünk három tekintetben. Először is megnézzük a nemzeti fővárosok helyzetét, a kevesebb széndiokszid kibocsátás politikáját, és hogy hogyan tudjuk megvédeni az európai polgárok egészségét a környezetvédelmi károsodásoktól. Úgy tűnik, hogy amit már korábban is bemutattam, az érdeklődése tart irány, tehát ez a 2020-as jelentés, és ez két részből áll majd. Az egyik a idevágó vívmányok végrehajtásának a helyzete, és másosorban pedig hangsúlyozzuk, hogy nagyon fontos az, hogy hosszú távon előre jelezzük az átmeneteket a fenntartatóság érdekében. Utána itt a rendszer szintű kihívások utolsó pontjaként megemlíteném, hogy az európai biomonitorozási kezdeményezésről szólnék, tehát itt a német környezetvédelmi hatósággal működünk szorosan együtt, ahonnan nagyon sok adatot, nagyon sok ismeretet kapunk. Nagyon rövid leszek itt a hármas stratégiai terület vázolásánál. Tehát szeretnénk a környezetvédelmi tudásalapú közösséget szorgalmazni. Az EIO-net, az Európai Környezetvédelmi Információs és Megfigyelési Hálózat a tagállamok kapacitásaira épül. Itt az elkövetkezendő évek során a Report net be fogunk több energiát befektetni, hiszen ez nagyon fontos, hiszen a környezetvédelmi adatokat itt gyűjtjük. Úgy néz ki, hogy olyan témák is ide tartoznak majd, mint az internet biztonsága, ezen kívül a fenntartható fejlesztési célokkal foglalkozunk. Itt eh, általában eh, becslési megközelítést alkalmazunk, és eh, nagyon lényeges például a külső finanszírozásból meglévő elemek megemlítése, ez a Kopernikus és az Európai Szomszédság. Tehát együttműködünk az európai szomszédokkal, tehát például nagyon lényeges a mediterrán stratégia, illetve a keleti partnerség, hiszen a levegő minősége, a víz minősége mindenhol ugyanolyan fontos, az nem ismeri az országhatárokat. És természetesen szorosan együttműködünk a Nyugat-Balkán államaival is, és végezetül pedig, ahogy tudják, kiértékeljük a korábbi fitness checket, tehát ez azt jelenti, hogy kiértékeljük az öt kritériumot, amely a mandátum, a feladatok, a hatás, költségvetés és személyzet. A mandátumunkról, a feladatainkról részletesen beszámolunk, a személyzetről, a költségvetésünkről. Amikor viszont plusz feladatokról van szó, illetve forrásokról, akkor prioritásokat kellett az elmúlt évek során megszabnunk, hogy megfelelő forrásokkal rendelkezzünk ezen agenda megvalósulásának érdekében, és negatív prioritások is voltak, és pedig itt egy 5%-os költségvetés csökkentésünk volt, 10%-kal csökkentek a személyzeti kiadásokra szánható összegeink. Ez azt jelenti, hogy további csökkentésekre lesz szükségünk. El kell, hogy mondjam, hogy nem nagy örömmel halljuk ezt, és szeretném kihangsúlyozni, hogy nagyon minőségi csapatunk van, viszont igazából nincsenek meg a költségvetési forrásaink, hogy garantáljuk a megfelelő szakértelmet. A nemzetközi és a globális mértékű munkánkat csökkentenünk kellett emiatt, Másodszorban pedig kihangsúlyoznám, hogy a regionális munkát is csökkentettük. Tehát például, amikor itt a helyi, regionális hegyekről, vizekről van szó, turizmusról, és csökkentjük a jelenlétünket a brüsszeli térségben is, ahol szinte minden nap dolgozik valaki a csapatunkból, de ezt ma már igazából nem engedhetjük meg. Tehát nem jöhetünk majd ilyen gyakran Brüsszelbe, és egyéb témákat is csökkentenünk kellett. Tehát igazából én nem akarok olyan dolgokba energiát befektetni, ahol nem tudunk minőségi munkát végezni. Tehát kevesebbet fogunk tenni, kevesebb forrással, de a csúcsminőséget mindenképpen szeretnénk fenntartani. Tehát amennyiben további forráscsökkentések lesznek, akkor el kell beszélgetnünk az igazgatósággal és önökkel, hogy hogyan tovább. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen ezt a világos beszédet. Most néhány kolléga jelentkezett de először is a kontaktus tartó személynek adom át a szót, aki Herbrandi úr. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm szépen, Brönings úr, az érthető előadását. Mindig örülök, hogyha eljön hozzánk, és sokkal nagyobb envi tömeget érdemelt volna itt, mint ahányan itt ülünk most kollégák, de ez más kérdés. Főleg azért, mert az EEA az egyik leglényegesebb ügynökségünk az Európai Unióban, és ezért az utolsó ponttal kezdenék. Nagyon kemény volt, amit mondott, hogy egyre kevesebb, egyre kisebb költségvetéssel dolgozhatnak, de most ezt szeretném megfordítani. Tehát, hogyha úgy gondoljuk, hogy fontos a munkájuk, akkor, akkor ker, nem csak arra van szükség, hogy a további megszorításokat ellenezzük, hanem hogy igenis növeljük a költségvetésüket. Tudom, hogy kevesebben dolgoznak most önöknél, mint tíz évvel korábban, de a tagállamok és mi egyre több munkát adunk az önök ügynökségének. Ha látja a nemzetközi fejlődést, ha látjuk, hogy mennyire fontos az, önök munkája, akkor nagyon furcsa azt hallani, hogy hogy egyre kevesebb forrásuk van, és hogy egyre kevesebb a költségvetésük. És a kérdésem is ezzel függ össze. Azt mondta, hogy csökkenteniük kellett a nemzetközi munkát, és ma a G7-ek energia csúcsán nem volt nyilatkozat, hiszen az Egyesült Államok kormánya nem volt hajlandó bevenni a párizsi megállapodást ebbe, vagy az energiaátmenetet. Egyidejűleg látjuk, hogy csökkentette az Egyesült Államok a környezetvédelmi célokra juttatott ENSZ hozzájárulást, azt hiszem 40%-a kevesebbet fizet be az Egyesült Államok az ENSZ környezetvédelmi céljaira. Azt látjuk, hogy nagyon negatív fejlődés alakul ki az Egyesült Államokban. Ez azt jelenti, hogy a nemzetközi haladás egyik fő támogatója az Egyesült Államok veszélyben van, sőt, Európa is ebben a tekintetben. És nem fogom megismételni azt, amit ön mondott, de csak szeretném kihangsúlyozni, hogy mennyire lényeges ez, hiszen parlamenti képviselőként, és főleg az ENVI szakbizottságban minket is megkeresnek, és rákérdeznek a környezetvédelmi ügynökség munkájára. Tehát éppen ezért nagyon lényeges, hogy megfelelő adataink legyenek. Végezetül pedig javasolnék még valamit, a körforgásos gazdaság egyre lényegesebb lesz témaként. Természetesen ez hozzánk nagyon közel áll. Nem tudom, hogy készítenek-e az ügynökségben valamilyen jelentést a körforgásos gazdaság helyzetéről? Tehát ez mindenképpen jó lenne, és mindenképpen tartalom központú lenne. Esetleg hozzá tudna ehhez fűzni valamit? Köszönöm szépen. Most pedig Dali asszony kap szót, kérje még most a szót Eichhardt úr. Jávor Benedek, kérem emeljék fel a kezüket. Dali asszony először tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm önnek is, hogy eljött. Köszönjük a bemutatót. Nagyon szerencsétlen volt az utolsó mondatát hallani, hiszen beszélt a környezetvédelmi ügynökség nehéz anyagi helyzetéről. Azért hangsúlyozom ezt, mert úgy gondolom, hogy ez egy olyan terület, amelyet prioritásosan kell lenne kezelnünk, hogyha igazán értjük a környezet és az állampolgárok jóléte közötti kapcsolatot, illetve a környezet és a közegészségügy közötti hang kapcsolatot. Nem hangsúlyozhatom ez, ezen összefüggést nyoma, nagyobb nyomatékkal, különösen akkor, hogyha az ön által mondottakra figyelek. <coughs> Kérdésem pedig egy olyan szempontra koncentrál, ami összekapcsolja a környezet és a közegészségügy kérdését. Erről beszélt az előadásában amikor a légszennyezésről és a nemzeti emissziós határokról, kibocsátási határokról beszélt, hiszen nap mint nap hallunk újabb és újabb tanulmányokról, amelyek a városok szennyeződéséről számolnak be, betegségekről hallunk, illetve olyan egészségügyi kockázatokról, amelyek általában a hagyományos üzemanyagot használó közúti közlekedési járművekre vezethetők vissza. Mi több, a tavalyi környezeti tanulmány azt mutatta meg, hogy a rossz környezeti hatások okozzák a legnagyobb egészségkockázatot a kontinensen. Ön arról számolt be, hogy javult ez a helyzet, de ugyanakkor nem sikerült még elkerülni az emberi egészségre vesz, lesekedő veszélyt. Beszélt a közúti közlekedés dekarbonizációjáról. Kérdésem innen ered. Úgy látja, hogy az Európai Unió egy olyan irányba lépe tovább, ahol az elektromos járművek forradalmát támogatjuk, Gondolok arra, ami, ami Norvégiában történik. Hasonló lépéseket teszünk-e mi az Európai Unióban, mint a norvégok? Ezen felül pedig gyakran Arról hallunk, hogy a különböző kormányzati szintek jobb együttműködése segítheti az ügyeket, de kérdezem, hogy mit lehet még annak érdekében tenni, hogy még pozitívabb előrelépést érjünk el a területen. Köszönöm szépen. Jávor Benedek, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm önnek is, hogy eljött közénk. Mindig öröm önnel eszmét cserélni. <clears throat> Egyetértek a kollégákkal, hogy a környezetvédelmi ügynökség költségvetésének csökkentése nem célra vezető, és ennek fényében talán nem a leg helyesebb felvetni ezt, amit fel akarok vetni, hiszen egy további munkaterhet róna az Európai Környezetvédelmi Ügynökségre. Az előző vitánk során, ahogy itt volt, a fenntartható növekedési célokról beszéltünk, illetve arról, hogy a parlament milyen beszámolót készít, jelentést készít a fenntartható növekedési célok betartásáról. Én az európai környezetvédelmi politika kialakításában két kritikus pontot látok. Egyrészt a meglévő jogszabályok végrehajtása tekintetében. Gyakran látjuk, hogy erős, határozott szabályozás érvényesül az európai szintéren, ám a végrehajtás vagy a tagállami átültetés területén nem érjük el azokat a célokat, amelyeket a jogalkotó, tehát mi kitűztünk magunk elé. Az környezeti végrehajtási review vagy áttekintés van a napi rendünkön, és ebbe természetesen önök is részt vesznek, ebben a munkában részt vesznek, de kérdésem, hogy nem lát -e lehetőséget arra, hogy a környezetvédelmi ügynökség aktívabban vegye részt ezen áttekintésben? Természetesen a bizottság eh, a szerződések betartásának és a szabályok betartása fölött őrködő szerv. Ez nem az önök feladata, de kérdezem, hogy nem látnak-e nagy nagyobb szerepet ebben a munkában? Másodszorban pedig eh, az EU szakpolitikák szisztematikus szkennelése vagy áttekintését nem tartja célra vezetőnek. Akkor, amikor az EA a környezet vagy a természet eh, állapotáról tanulmányt eh, mutat be, akkor az adatállomány nagyon célrevezető, de hogy őszinte legyek, nem tudjuk, hogy az európai szakpolitikák, az európai közpénzek felhasználása mennyiben segíti a fenntarthatóság céljainak elérését. Vannak sporadikus információink e tekintetben, de kérdezem öntől, hogy nem tudná az e a nem csak az ökoszisztémákat, hanem a szakpolitikai szisztémákat, a politikák rendszerét is áttekinteni, hogy lássuk, hogy mely szakpolitika szolgálja a fenntarthatóságot, és mely nem. Thank you, Mr. Köszönöm, Eichhout úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm önnek is, Renix úr, hogy eljött. Egyetértek a kollégákkal, mindig öröm, amikor itt van nálunk, de persze jó, hogy itt beszélgetünk egymással ebben a környezetben, de minnyáján tudjuk, hogy a jó szakpolitikák kialakítása nem ezekben, a, nem rajtunk múlik nagyjából, <clears throat> nem nálunk van az akadálya. Hogyha megnézzük a nek irányelv ügyét, látjuk, hogy milyen nehéz ezt a szakpolitikát elfogadni, és hogy mennyire távol állunk a tiszta levegő céljától. Aztán megnézzük az ipari kibocsátás irányelvet. Tudjuk, hogy milyen nagyon nehéz ez a folyamat, főleg a nagy erőművek tekintetében, vagy az Energiaunió területén a tagállamok itt se akarják elfogadni a megújulók 2020-as céljait vagy a körforgásos gazdaságban. Tudjuk, hogy milyen nehéz helyzetben van a tanácsban a hulladékcsomag ügye. Egy sor kérdés nyitott tehát, és az egyik nagy kérdés az, hogy mit tehetünk mi, és ezt kérdezem öntől, hogy mi lehet ön szerint a leghatékonyabb? Mit tehetünk annak érdekében, hogy a környezetről szóló vita, amely nem csak egy-két zöld, fasimogató hobbija, hanem valóban alkulcs jelentőségű, hogy a gyermekeink számára zöld vagy egészséges környezetet hagyjunk hátra biztosítsunk, és úgy látom, hogy nem túl sok tagállam tekint erre, mint kulcs jelentőségű tényre nem akarják az európai döntéshozókat ezzel foglalkoztatni. Tehát voltak éppen a környezetvédelmi politikák úgy ügye visszaeső beleki van. Tudom, hogy az eea annak van, megvan a nemzeti hálózat és a nemzeti fókuszpontjai. Kérdezem, hogyan lehet felhasználni ezt a hálózatot annak érdekében, hogy a nemzeti szintű vitát lendületbe hozzák, hiszen egész addig, amíg a nemzeti parlamentek nem cserélnek eszmét ezekről a kérdésekről, addig szívesen beszélgethetünk itt a témákról, de a végrehajtás vagy az előrelépés nagyon lassú lesz. Tehát voltak éppen kérdezem az ön véleményét, hogy hogyan lehetne ezen javítani, hogyan lehetne jobban felgyorsítani a munkát, hiszen abban a fázisban vagyunk, ahol meg kell vizsgálnunk, hogy hogy tudunk lendületet adni a munkának, máskülönben egy helyben fogunk topogni. Köszönöm szépen. Nem kell képviselő parancsoljon. Köszönöm szépen. Uh, Rajnings úr, szeretettel üdvözlöm itt a körünkben. Köszönöm az előadását. az ő munkája és a csapatának a munkáját nem lehet kellőképpen értékelni. Teljesen egyetértek Basszáik Haltól és a többiekkel, akik eh, arról beszéltek, hogy eh, kellő játékteret kell önöknek biztosítani. A Gebrandi úr által mondottakat szeretném folytatni. Van egy új USA elnök, aki az, éghajlatváltó, az éghajlatvédelem kérdését teljesen másként látja, mint az elődei, és akkor még nagyon visszafogottan, nagyon eh, óvatosan fogalmaztam. Mindez tehát azt jelenti, hogy valóban eh, nagy erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a COP21 eh, megállapodásához tartsa magát az USA. Az USA-ban már van egy bírósági kereset, amelyel megpróbálják megtámadni Trump döntését, hogy a szén erőművekre vonatkozó ö, határozatát megtámadják. Ugye bányászok körében bocsátotta ki szimbolikusan azt az elnöki határozatát, amelyel a kőszén erőművek ö, re vonatkozó kibocsátási határértékeket akarja visszavonni. Hát ez egy nagyon rövid távú gondolkodás, hiszen az éghajlat továbbra is melegedni fog közép, rövid és középtávon. Kérdés tehát, hogy hogyan lehet ilyen módon fenntartani a célokat, milyen szerepet játszhatna az ügynökség ebben, és milyen kapcsolatban állnak az óceán túloldalán lévő, túl partján lévő kollégáikkal. Kaputó úr van a listámon, de Kaputó úr nincs itt, kérje a szót helyette. De itt van Kaputó úr, tessék. Sí, eh, grazie. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Nagy érdeklődéssel olvastam az ügynökség által kibocsátott megújuló energia forrásokról szóló jelentését. Valóban jó úton járunk, hogy a 2020-as célokat elérjük, de hát 2023 év múlva lesz. Azt gondolom tehát újra meg kell erősíteni az erőfeszítéseinket. Egy-két terület, például a mezőgazdasági terület, Mm, nagy erőfeszítéseket kell, hogy tegyen a célok elérés érdekében. A kutatás és az új technológiák kézzelfogható célokkal kell, hogy járjanak. Nem olyan régen olvastam a hírt, hogy a g nem tudtak megállapodásra jutni, hiszen az USA és Trump azon gondolkozik, hogy hogyan tud kivonulni, kihátrálni az ideigi kötelezettség mögül. A széndiokszid megkötés és um, tárolás területén is át kell gondolni az ideigi politikákat, de voltak éppen azt hiszem, hogy az ezen a szakterületen lévő előrelépéseket misztizál, mitizálja a politika. Európa Fontos, hogy a párizsi célok fenntartása és ért folytatott harc élharcosa maradjon, és a megfelelő technológiák végrehajtását támogassa. Kérdezem öntől, milyen, hogyan látja ezt a kérdést, hogyan látja ezt a, ezt a témakört, hiszen az elkövetkező, a jövő energiapolitikájában ezeket a szempontokat figyelembe kell venni. Köszönöm. Ezzel lezártuk a felszólalók listáját. Most megadom az ügynökség igazgatótánál tanácsában ülő képviselőknek a szót. Először Michael Kolosz professzor kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek és önök szólhatok a mai napon. Engedjék meg, hogy elmondjam legelőször is, hogy csak pozitív észrevételeim vannak az ügynökség munkájáról. Nagyon nagy léptékű munka, nagyon értékes a munka, amelyet az ügynökség végez, és elismerésre méltó az ügynökség igazgatása is. Mindez, amiről beszeretnék számolni, tükrözi azonban a vitát is, amely zajlik. Hiszen az ügynökség a tudás felhalmozója is másrészt. Ez a tudás, mely az ügynökségnél felhalmozódik, nem mindig ér el a széles közvélemény körébe, többek között az oktatásban nem szivárog át. Az egyik képviselő éppen ezt említettem, ezt a problémát említettem. A mi mandátumunk, melyet önöktől kaptunk, az, hogy emlékeztessük az ügynökséget erre a célra. A megtakarítások egyik áldozat éppen ez a terület, egész egyszerűen az oktatásra és a figyelemfelhívásra nem maradt pénz. Másodszorban a korlátok a különböző társadalmi kihívások kezelésé területén is jelentkeznek, gondolok például a menekült hullám eh, kihatásaira. Azért akartam felvetni ezeket a kérdéseket, mert a több éves programban e kérésénket meg fogjuk ismételni, e felvetésénket, de őszintén szóval nem látom, hogy hogyan lehetne orvosolni ezt a helyzetet. Talán az ügynökség általános értékelésének folyamatában nyílik majd erre lehetőség. Végezetül pedig azt kell, hogy mondjam, hogy eh, több inputra van szükségünk a Horizon 2020-as projektjeiből, a kutatási projektek eh, azon eredményét kell becsatornázni az ügynökség munkájába, amely releváns a munkahely szempontjából. Ezek a mechanizmusok még nem léteznek. Még egyszer mondom, a három észrevétel sem az ügynökség munkájának minőségét, sem igazgatás, sem az ügynökség vezetését nem bírálja, hanem ezek olyan általános kérdések, amelyeket a múltban már felvetettem a boardban, az igazgató tanácsban, és remélem, hogy nem kell majd a jövőben is ezt megtennem. Ennek a képviselő uh, úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm az ügynökség kitűnő munkáját, Hans Brünings vezetéssel kitűnő. A Management Board az igazgató tanács tagja vagyok több mint három éve már, és biztosíthatom önöket, hogy az európai együttműködésnek egy virágzó ö, ö, példáját adja ez, melybe az Egyesült Királyság épp úgy részt vesz, mint Törökország vagy Svájc és más partnerek is. Egy témára szeretnék kitérni, amelyről már Michael Skullos és mások is beszéltek. A 2017-2019-es időszakról beszélek. A környezet és a környezetvédelem percepciója, érzékelése jelentősen különbözik a mai időszakban mint a korábbi időszakban alkotott percepciótól. Ma arra van szükség, hogy a környezet kihívásait jobban, átfogóbban értsük meg, és a zöld, körkörös és dekarbonizált gazdaság irány elveit figyelembe vegyük. A környezetvédelmet gyakran kockázat minimális szakpolitikát haszonnak tekintik. De ugyanakkor hangsúlyoznunk kell az ebben rejlő hatalmas gazdasági és szociális lehetőségeket, például az SDG-k, a fenntartható fejlesztési célok, vagy a párizsi megállapodások érvényesítése tekintetében. A dekarbonizáció és az SDG-k kapcsán átfogó szakpolitikai integrációra van szükség. Az ügynökség munkájának értékelését javítani kell, és az eredményeiket át kell szivárogtatni a szélesebb közvélemény irányába. Valamint a globális kontextusban való együttműködés, például a Kínával való környezeti együttműködést intenzifikálni kell, különös tekintettel mindarra, ami az USA-ban éppen történik. Az eljönetet a kínai kormány számára példának mutattuk be a környezeti együttműködés tekintetében. Azt hiszem, tehát, hogy büszkék lehetünk erre. Ezen új fejlemények felvetik a kérdést, hogy az Európai Környezetvédelmi Ügynökség mandátumot ki kell -e bővíteni, vagy sem, és hogy elegendő, és hogy növelni kell a -e forrásokat. A Gebrandi úr és más képviselők által mondottakat szeretném hangsúlyozni, és teljesen egyetértek azzal, hogy az NV minden támogatást adjon meg az ügynökségeknek, biztosítva a kiegészítő forrásokat is. Így az ügynökség még inkább hozzájárulhatna ahhoz, hogy hatékonyabb szakpolitikát végezzenek ezen a területen Európában. Köszönöm. A bizottság képviselője kapszót. Kérdezem, hogy szeretne élni felszólalás lehetőségével. Yes, hello everybody. No, maybe just a short uh, up. Köszönöm a szót, mindenkit üdvözlök, csak igen, röviden szeretnék hozzászólni, hiszen gondolom, hogy rendkívül fontos ez a kérdés. Na most, az elmúlt év decemberében indult el az eljárás, egy konzultáns cég is dolgozott velünk, hogy megvizsgálja az ügynökség, illetve a network munkáját. 2013-as volt a legutóbbi felülvizsgálat, és 2013-tól az idei év végéig terjed ki a mostani konzultáns cég vizsgálata. Folyamatos kapcsolatban álltunk természetesen az ügynökséggel, és lesz majd egy nyilvános konzultáció is, ezen kívül a parlamenttel és az önök szakbizottságával is szeretnénk majd egy konzultációt megszervezni. Mindezeknek az eredményeiről nyilván önöket is tájékoztatni fogjuk. A hónap végén kezdődik el a munka, és ez körülbelül nyárig tart, aztán egy belső Jelentést fogunk elkészíteni a nyár végére, és utána pedig a Management Board képviselőivel találkozunk novemberben, decemberben, és hogyha minden a legnagyobb rendben halad, akkor a munkadokumentum elkészül 2018 közepén valahogy, és reméljük, hogy mindaz az öt elem megfelelő megoldásra talál majd azok közül, ami itt itt megemlítésre került, amiket Hans is elmondott. Először is meg kell néznünk azt, hogy a mandátumot át kell -e dolgozni, az ügynökség vezetésén van-e változtatni való. Maximális nyitottsággal végezzük el ezt a felülvizsgálati folyamatot, és várjuk természetesen minden érdekelt fél véleményét. Köszönöm. Köszönöm szépen. Igen, sok támogató szó és köszönő elismerő szó hangzott el a kollégák szájából az ügynökség irányába. Szeretném most megkérni akkor az ügyvezető igazgató urat, hogy reagáljon a felszólalásokra. Köszönöm szépen. Köszönöm a megjegyzéseket, köszönöm a széleskörű támogatást. És azonnal el kell mondanom azt, hogy nagyon konstruktív a kapcsolatunk. És természetesen mi is szeretnénk a problémák minél gyorsabb megoldását. Ami a forrásokat illeti, itt a hozzászólások kapcsán szeretném hangsúlyozni, hogy a több éves munkaprogramunk egy nagyon komoly tudásagenda, amely az alapvető Európai Uniós politikákhoz kapcsolódik. Tehát ez mindenképpen prioritást élvez. Elég nagy különbségek vannak a múltbéli tevékenységünkhöz képest, méghozzá abban, hogy milyen munkaköröket és feladatköröket kapunk, új posztokat is kaptunk, de most kevesebb posztot kaptunk, és ezek CA posztok voltak. Természetesen ennek is megvan a maga logikája, de úgy tűnik, hogy ahhoz, hogy új forrásokhoz jussunk, és új feladatokat el tudjunk látni, ahhoz valódi harcokat kell lefolytatnunk. Természetesen együttműködünk a bizottsággal, és egy ilyen tudásalapú ügynökségnek mindenképpen úgy kell működnie, hogy racionális megközelítést alkalmaz, tehát nem a frusztrációnkat kell közvetíteni, vagy a haragunkat, vagy egyéb érzelmeket, hogy nincsen elég forrásunk, mindenképpen racionálisan kell fellépnünk. Tehát, hogyha egy bizonyos területen minőségi munkát szeretnénk elvégezni, akkor racionálisan meg kell magyaráznunk, hogy miért, mikor és mennyi forrásra van ehhez szükségünk. És szeretnénk maximálisan hatékony munkát végezni, szeretnénk a megfelelő célokat elérni, és az igazgató tanács is ezek mellett, a célkitűzések mellett működik. Az igazgató tanács természetesen abszolút releváns munkát végez, és ezt nem csak a tudás megőrzésének szempontjából mondom, hanem az Európai Uniós politikák szempontjából is mondom. Hogyha a Párizsi megállapodás kapcsán igazán ambiciózus célkitűzéseket valósítunk meg, mondjuk a természetes erőforrások vagy a tengeri területek élővilágának aspektusából, akkor ehhez a megfelelő tudásanyagot is össze kell gyűjtenünk. Sok esetben átmeneti politikákat kell folytatni, és átalakító politikákat kell folytatni, és annak érdekében, hogy tényleg fel tudjuk használni a rendelkezésünkre álló tudást, ahhoz ezt a tudást megfelelőképpen kell kezelni. Tehát itt vannak a fontos szereplők Kína, az Egyesült Államok, illetve az egész fejlődő világ. Nézzük először az USA-t. Az USA-val megvan az együttműködési hagyományunk, ez egy nagyon régre visszanyúló hagyomány, a US EPA-jel való együttműködés, tehát ez működik. Rendszeres telefonos konferenciáink vannak, az ő agendájukat összehasonlítjuk a miénkkel, és amikor Pruitt úr hivatalba lépett, akkor ott voltam én is, amikor az IPA-es e kollégákkal az első vitákat le lehetett folytatni. Nagyon örültek ők is az együttműködésnek, mert ők is értékelik ezt az együttműködést, és ők is kérik, hogy tartsuk ezeket a kapcsolatokat. Úgyhogy ők is kérik, hogy mindenki folytassa a saját munkáját, és hogy tartsuk meg a kommunikációs csatornákat az Atlanti-óceánon keresztül, természetesen mi is ragaszkodunk ehhez az együttműködéshez. Ezen kívül azt is garantálhatom, hogy a legfontosabb kutatási intézményekkel is folyamatos kapcsolatban vagyunk. Az akadémiai világ mind az Európai Unióban, mind az USA-ban rendkívül fontos, ilyen például a NOAA, az atmoszféra kutatás kapcsán. Folyamatos kapcsolatban állunk velük, megosztjuk az adatokat egymással, és reméljük, hogy egy még globálisabb agendát tudunk majd kidolgozni. Ez részben igaz Kínára és egyéb országokra is, akik szintén érdeklődnek a mi kutatásaink iránt. Na most, amikor egy nyilvános vitában, szélesebb körökben meg kell védenem az európai projekteket, akkor mit tudok mondani? Ez mondjuk nem olyan nehéz munka. Elmondom, hogy 39 országgal működünk együtt, itt ugye a 28 Európai Uniós tagállam, és a többi is együttműködő ország itt az ügynökség kapcsán, ez már nagyon kemény mag Például az USA és Kanada nem cserél információt ennyire rendszeresen. Az ASEANon belüli hasonló jellegű együttműködés egyszerűen eltörpül a mi együttműködésünk mellett. Tehát nincsen még egy olyan régió a világon, ahol 28 plusz 11 ország ilyen szorosan együttműködne. Ez a tudás network, ez a tudás platform, ez tényleg egyedülálló a világon. Nincsen még egy ilyen tudásháló. A kínai környezeti miniszter elismerte, hogy nagyon komoly problémáik vannak azzal kapcsolatban, hogy nem megbízható információt kapnak a különböző régióktól, és elképedve nézték, hogy a mi adataink mennyire megbízhatóak, amelyeket 39 országtól kapunk, és jelen pillanatban elég nehezen tudjuk tartani ezt az hatalmas munkát. ami a levegővédelmet, és a, vagy a levegőszennyezést, a légszennyezést és a közlekedést illeti. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy ez az egyik legfontosabb célkitűzésünk, ugyanis az egészségkárosítás szempontjából a légszennyezés a legsúlyosabb aspektus. Gondolom, hogy ezt mindenki tudja, de azt is tudnunk kell, hogy a mi határértékeink nem egyeznek a WHO-s határértékekkel, úgyhogy ha szeretnénk megfelelni a WHO-nak, akkor akkor még nagyon sok munkára van szükségünk, hogy azt a sok ezer idő előtti halált, amely a légszennyezés miatt bekövetkezik, azt meg tudjuk előzni. Két jelentést is készítettünk nem olyan régen ebben a témában. Az egyik egy közlekedési és környezeti jelentés, ez decemberi, ez a fenntartható mobilitási rendszerekre való átállás címet viselte, és a másik jelentés, amely az e-drivingról szól, ezt a szisztemikus perspektívából vizsgáltuk, hogy azon túl, hogy kicseréljük a motort, ugye milyen infrastruktúra kell, milyen jogi aspektusok lépnek be a képbe, és a norvég esetet is megvizsgáltuk, ugyanis Norvégiában az eladott autók 25%-a elektromos autó, ami ezerszer több, mint nagyon sok Európai Unió adata, hát ezt is meg lehetne vizsgálni, hogy ez miért van így. A Nexus és az energiarendszer kapcsán, illetve az elektromos járművek kapcsán meg kell azért néznünk, hogy ez milyen elektromos áram igényel jár, és hogy az elektromos áram előállításában hogyan lehet a megújuló energiaforrásokat felhasználni. Tudnék még erről beszélni, de most áttérnék a következő témára. On the energy system, Mr. Caputo is... Kaputó úr, úgy látom, hogy már elment, de az ő kérdése vonatkozott az elektromos áram előállítására. Úgy gondolom, hogy egy rendszer szintű, hosszú távú megközelítést kell alkalmazni, ugyanis mit most teszünk, azt a gyermekeinkért is tesszük. És két lábbal a földön állva azt kell mondanunk, hogy ha 2050-ig gondolkodunk, akkor nem is csak a gyermekeinkre gondolunk, vagy a gyermekeink gyermekeire, hanem sokunk életére, a jelenlegi generáció életére, hát ez 35 év múlva van, nincsen ez annyira messze. Tehát, hogyha 35 évre előre gondolkozunk, akkor meg kell néznünk, hogy megtartjuk a jelenlegi rendszereket, a status quo ami talán 2030-ig kitart, de 2050-ig nem tart ki, és akkor látjuk, hogy mi a valódi probléma. Elkészítettünk egy Carbon Lock-in jelentést, amely megmutatja ennek az eredményeit, és kiszámoltuk a carbon locking kockázatait a hagyományos energiarendszerben, és itt milliárdokról és milliárdokról van szó euróban számolva, amelyet beruházhatunk, és megtérülő beruházásra tehetünk 2050-ig, vagy pedig nem tehetünk semmit. Itt is mindenképpen holisztikus megközelítésre van szükség. Claudia Fuszkál szerintem elég jól elmagyarázta az evaluáció kérdését, és hogy hogyan is állunk most az értékeléssel. Az egyik legfontosabb kérdés az az, hogy az a rendelet, amely most hatályos, az 25 évvel ezelőtt, és ebben egyáltalán nem is szerepel a klímaváltozás szó. Úgyhogy esetleg szerencsés lenne ezt újra megvizsgálni. és hát remélem, hogy senkinek nem az a célja, hogy megszabaduljon ettől az ügynökségtől, hanem az a cél, hogy felkészítsük ezt az intézményt arra, hogy meg tudjon felelni a jelenlegi kihívásoknak. Ugye az evaluáció az visszatekint az elmúlt 25 évre, és utána pedig a fitness check után a jövőre kell gondolnunk, és a jövőbeli munkára, de most ez részben az önök kezében is van. és mindenkit arra kérnék, hogy maximálisan aktív szerepet játszom. Mi szeretjük a konstruktív kritikát, az építő kritikát, fogadjuk és értékeljük ezt. Eckhart és mások azt kérdezték, hogy ez a tudás hogyan fordítható le nemzeti szintre, vagy mondjuk egy nemzeti parlamenti vitára. Na most a 2015-ös környezeti jelentés 31 különböző országot érint, és itt a nemzeti politika csinálókkal és a parlamenttel is felvettük a kapcsolatot. Tehát a külkapcsolatokkal foglalkozók nálunk odafigyelnek erre, és prioritásként kezelik a nemzeti szinttel való kapcsolattartást. El is szoktunk látogatni az érintett országokba, a nemzeti parlamentek környezeti szakbizottságába, vagy pedig azokkal a magas szintű vezetőkkel találkozunk, akik a környezeti politikákat alakítják. megpróbáljuk a lehetőleg hatékonyabbá tenni a munkát, és amikor csak lehet, találkozunk a tagállamok magas szintű vezetőivel. Az Elnet Networkön, hálózaton megpróbálunk átállni egy pusztán adat átadó rendszerről egy tudás átadó rendszerre, hogy ne csak nyers adatok szerepeljenek, hanem valóban tudás szerepeljen itt, és ezáltal komoly kapacitás építést is meg tudunk majd valósítani. Hát ugyanúgy, mint ahogy itt a parlamenttel is kapcsolatot tartunk, amikor háttéradatokat kérnek, akkor örömmel küldjük ezeket az adatokat. Kérem, hogy a jövőben is jutassák el hozzánk az ilyen jellegű kérdéseiket, kéréseiket, és mi azonnal nézzük, hogy mit tudunk tenni. Vannak minden egyes tagállammal foglalkozó desk officerjeink, akikhez lehet fordulni, és akik a kapcsolattartást zöggenőmentessé teszik. Aztán voltak gazdasági kérdések, de már úrtól például. Ugye az USA munkahelyeket teremt, munkahely, munkahely, munkahely, ez a szlogen, Ugyanakkor látjuk azt itt Európában, hogy gazdasági innovációhoz vezettek az ambiciózus környezeti és klímapolitikák, és itt is megvalósult az európai versenyképesség növelése és a munkahely teremtés. Nagyon sok tanulmány egyértelműen kimutatta az ezek közötti kapcsolatot, hogy ez hogy működött Európában, illetve külső dimenzióban. El kell mondanom, hogy néha egyenesen meg vagyok lepődve, hogy 19. századi technológiákhoz ragaszkodnak emberek, nem is 20 századi technológiákhoz, hanem 19. századi technológiákhoz, és azt gondolják, hogy ezek majd munkahelyeket fognak teremteni. Hát kérem szépen, a 21. század technológiáit kell felhasználni, hogy egészségesebbek legyünk, hogy tisztább legyen a környezet, és hogy létre tudjuk hozni azokat a munkahelyeket, amelyeket valóban itt kívánunk látni az Európai Unióban. A körkörös gazdaságban és az alacsony szén kibocsátású gazdaságban nagyon sok lehetőséget látok. Hát valóban a végén mindent gazdaságosítunk, vagy mindent a gazdaság szemszögéből nézünk, de fontosnak találom, hogy minden egyes gazdaságpolitika kidolgozásánál a környezeti hatások és aspektusok is megjelenjenek. Tehát nem szabad szétválasztani a feladatköröket, hogy valaki, amikor jól megy a gazdaság, akkor van ereje, vagy ideje, vagy kapacitás állatokkal, meg növényekkel foglalkozni, de amikor nem megy jól a gazdaság, akkor nem foglalkozunk ezekkel a célkitűzésekkel. Minden összefügg. Minden összefügg, és a környezeti kérdéseknek mindig meg kell jelenniük gazdaságilag nehéz időkben is. Ugyanis semmilyen gazdasági profit nem valósulhat meg úgy, hogy ez a környezet rovására megy, mert akkor a végén csak negatív hatások keletkeznek. Tehát nem végtelenek a környezeti forrásaink, hogyha ezeket kiaknázzuk, akkor hamis vagy rossz gazdasági fejlődés, kontraproduktív gazdasági fejlődés jön majd létre. A megfelelés és a végrehajtás kapcsán is kaptam kérdéseket. Természetesen ismerjük a megfelelőség és a végrehajtási kérdéseket, monitorozzuk ezeket, és minden jelentésben megjelennek a tagállamok, illetve az ágazatok, láthatóak a célkitűzések, és látható a valós helyzet, illetve a kettő közötti különbség. És akkor a politikai értékeléseknél láthatóak az eredmények. A DG Environment és a DG Klímás kollégákkal folyamatosan vizsgáljuk ezeket az adatokat és azokat az eljárásokat, amelyeket ők elindítottak. A rendeletben foglaltatott mandátumunkban szerepel az is, hogy adatot, információt cserélünk, és megnézzük, hogy ezek milyen kapcsolatban állnak a politikákkal, illetve a megkülönböző jogszabályoknak való megfelelés és ezek végrehajtása hogyan valósul meg. Ennek a vizsgálatában felhasználják ugyan a mi általunk szolgáltatott adatokat, de a megfelelőség vizsgálatát nem mi végezzük. Első, generáció, első generációs ügynökségről van szó, tehát ez nem a mandátumunk része. A monitoring és a jelentéstétel kapcsán tulajdonképpen mi egy olyan biztos alapot garantálunk, amely alapján a bizottság tovább tud dolgozni, és ezt sokkal alacsonyabb költséggel végezzük el, mint hogyha külső konzultánsokat bíznának meg, ami most egyébként egyre divatosabb. Úgyhogy a környezeti főigazgatósággal még ezeket a lehetőséget meg kell vizsgálnunk. Ha jól gondolom, a kérdések nagy részére sikerült választ adnom. Talán Caputo úrnak tudnék még válaszolni, de hát nincs itt, úgyhogy lassan le is zárom a hozzászólásomat. Vannak olyan területek, ahol optimistább vagyok, mint három vagy öt évvel ezelőtt. Hogyha valaki érti a hosszú távú és fontos változások dinamikáját, akkor tud lineárisan gondolkodni, egy idősávban gondolkodni, nem logaritmusos vagy exponenciális módon. Hogyha megnézzük az új technológiákat, akkor nem feltétlenül folyamatos növekedésről van szó, hanem vannak néha növekedési ugrások, és mondjuk, hogyha a városi közlekedési lehetőségeket nézzük, akkor egészen más eredményeket kapunk, hogyha rövid távú fejlesztésekről, vagy hogyha hosszú távú fejlesztésekről gondolkodunk. Mondjuk a 2050-re megvalósítandó dekarbonizáció a közlekedésben nagyon sok kérdést felvet, nem csak a belső motorok leváltását, hanem egyéb kérdéseket is, és amikor még csak gőzmozdonyok voltak, akkor elképzelhetetlen volt az, hogy legyenek ennél hatékonyabb mozdonyok, most pedig nagyon hatékony vasúti közlekedésünk van, és pedig már nem pöfögnek gőzmozdonyok a sineken. Tehát gondolom, hogy az emberek azért ma is értik, hogy meg fognak jelenni olyan újítások, amelyeket most még nem látunk előre, és hogy az Európai Uniónak mindig nyitottnak kell lennie arra, hogy éljen ezekkel a lehetőségekkel. A jogalkotás szempontjából mindenképpen úttörő szerepet játszunk, nincsen még egy ilyen régió a világon, a technológiák és a tudás megosztásában. Nagyon jók vagyunk, nálunk vannak a legjobb gyakorlatok ezen a kontinensen, a környezet és a közlekedés szempontjából. Tehát egyre nagyobb a tudásunk, és igenis mi rendelkezünk a legtöbb adattal, és el tudjuk érni a célkitűzéseket. Ugyanez az energiára is vonatkozik. Nem értek egyet azzal a hozzászólóval, aki azt mondta, hogy a technológiák nem állnak rendelkezésre. Én úgy gondolom, hogy a legtöbb technológia igenis rendelkezésre áll, úgyhogy fel kell gyorsulni, jobban kell beosztani a lehetőségeket, és meg kell teremteni azt a pénzügyi és jogi környezetet, amiben ez hatékonyan megvalósulhat. És ez a bizottság agendájának a támogatására is vonatkozik. A vízszennyezés vagy a légszennyezés nagyon fontos kérdések, de nem külön kell ezeket kezelni, hanem a hosszú távú rendszer szintű agendához kell ezt kötni hogyha a, nem, a természetes erőforrások agendájáról beszélünk, vagy körkörös gazdaságról, vagy az energia unióról, ezeket mind közösen kell tekinteni, és úgy kell rámutatni azokra fájó pontokra, ahol még mindig elmaradunk a célkitűzéseinktől. Remélem, hogy mindenkinek választattam, és ha bármi más kérdésük van, szívesen rendelkezésre állok. Köszönöm szépen ezt a kiváló előadást, és remélem, hogy gyakran találkozunk még itt a szakbizottságunkban. Nagyon nagyra tartjuk a munkáját, és hogy eljött ide hozzánk. És köszönjük, hogy minden megjegyzésünkre reagált, még ennyit szabad mondanom? Egy egész picit? Elfelejtettem egy lényeges kérdés megválaszolni, hogy hogyan terjesztjük az ismereteket az oktatásban, és itt tovább. Kapok egy percet még? Egy, egy percet, elnök azon, egy percet kérem. Igen, mindenek előtt nincsen kapacitás, kapacitásunk, hogy környezetvédelmi felvilágosító oktatást tartsunk. Az egyik feladatunk az, hogy információt adjunk a szakembereknek, a specialistáknak másodszorban. Szeretnénk elérni az egyetemeket és a kutatóintézeteket, és ezt évente legalább egy tucatszor meg is teszem. És megpróbálok reagálni az ő igényeikre. Elnök köszönöm szépen, hogy még megadta ezt a lehetőséget. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljött, és legközelebb, ha eljön, találkozunk. Köszönöm. So, uh, dear colleagues, uh, this... Kedves kolléganő kollégák, ezzel eh, a mai ülést berekeztem. Holnap fél tízkor kezdjük a szavazást. Természetesen a koordinátorokat kilenckor várom, és élvezze mindenki a délután hátramaradó részét. Köszönöm.